reggel az a benyomásom, hogy ma egy rendkívül fontos témáról fogunk szót váltani egymással. Nem véletlen, hogy a mi bizottságunk Bütikófer kollega vezetésével egy saját kezdeményezésű jelentést fog készíteni, ugyanis a nyersanyag kérdés az európai gazdasági fejlődés számára központi jelentőségű. Éppen ezért a menetrendnek megfelelően abban állapodtunk meg, hogy korán kezdjük az év elején a munkát, és ezt egy meghallgatással tesszük, ahol a résztvevők nagyon illusztris vendégek, akiket szeretettel üdvözlök. A téma fontosságáról fontosságával mindenki tisztában van, aki ezzel foglalkozik. És az Európai Bizottság még mindig nem igazán lépett előre ebben az ügyben. Folyamatosan halasztják a beígért közlemény megjelentetését, folyamatosan változnak az alapok. Tegnap sem jelent meg semmi, ez elég bosszantó, és nem is könnyíti meg a mi munkánkat. Másrészt azt hiszem, hogy fontos, hogy mi továbbra is foglalkozzunk a témával, és hát ha a közlemény később jelenik meg, azon nincs mit változtatni, de nekünk meg kell próbálni felvázolni a politikai irányvonalat, mert ismétlem, bosszantó, hogy a bizottság nem áll elő a megfelelő anyagokkal. Mindannyiukat nagy szeretettel köszöntöm, tehát különös tekintettel a vendégeinkre, akik részben már meg is érkeztek, néhányan bizonyára a közlekedéssel bajlódnak, de megkezdjük a munkát, és először a jelentés felelősének, Bütikoffer kollégának adom meg a szót, hogy tegyen néhány bevezető megjegyzést. Köszönöm, elnök úr, jó reggelt kívánok, kedves kollégák, hölgyeim, ez a meghallgatás azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet hatékony nyersanyagstratégiát kialakítani Európa számára. És ez fontosabb a, az ipar számára, mint bármi más, nem kell ezt hangsúlyozni hosszasan, de azt megállapíthatjuk, és ezt ennek a témának a, a karrierje is bizonyítja, hogy a nyersanyag politika mennyire aktuális. Ugye mi a magunk részéről folytatjuk a témát, viszont nem jutunk előbbre. Folyton megmaradunk ennél a business as usual szintnél. És egyre nagyobb igény jelentkezik az iparban a nyersanyag iránt. Ennek a múltban nem volt jelentősége, de most, amikor egy olyan gazdaság felé haladunk, amely nem akarja az éghajlatot nagyon terhelni, így ennek egyre nagyobb lesz a jelentősége. Ott van még az a tény is, hogy a nyersanyagokban gazdag országok nem elégednek meg pusztán azzal, hogy a mi gazdaságunkat ellássák nyersanyaggal. Minden változóban van tehát, és ezért jogosan gondoljuk, hogy fontos lenne egy nyersanyag stratégia, és nem csak a nyersanyag beszerzéssel kellene törődni. Az a kérdés, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet, központi jelentőségű, és egyáltalán nem biztos, hogy csak egyetlen út járható itt. Meg kell nézni az általános gazdaságpolitikai perspektívát, hogy hogyan lehet a low carbon economy az alacsony kibocsátású, az alacsony szín kibocsátású gazdaságot megvalósítani, akkor a hatékonyság a legfontosabb fogalom. És nem beszélhetünk hatékonyságról, hogyha nincs, ha nincs hozzáférésünk a nyersanyagokhoz. Ebből tehát az következik, hogy ö, ö, ö, nem elég csupán a hatékonyságot hangsúlyozni, ö, különösen ö, a, akkor, ö, amikor sok minden csak kis mennyiségben áll rendelkezésre, és így a hozzáférés kérdése egyre élesebben vetődik fel. Tehát hatékonynak kell lennie ennek a nyersanyag stratégiának, és szerintem ez csak akkor lesz hatékony, hogyha megtaláljuk a megfelelő együttműködést. Ez vonatkozik a belső viszonyokra is, tehát az állami szervek és az ipar és az ökológia között, de nemzetközileg is érvényes ez, a nemzetközi együttműködésnek is meghatározó szerepe van, és ezzel is foglalkoznunk kell, ezért hívtunk meg nemzetközi vendégeket erre a meghallgatásra. Én azt hiszem, hogy az együttműködés fontos az Egyesült Államokkal, Japánnal, az ipari országokkal, akik hasonló helyzetben vannak, és különösen a nyersanyagokban gazdag országokkal. Felhívnám még a figyelmet arra is, hogy néhány kollega február 3-án itt a parlamentben Tókiói minisztériumi, az ipari minisztériumi, kereskedelmi minisztériumi vendégekkel találkoznak és vállalkozókkal, és egy vitát foglalkoznak majd a japáni stratégiával. És egy európai stratégiát is szeretnénk, de ez, sem, ez is eléggé vitatott kérdés mind a mai napig ismert, hogy a bizottság innovációs partnerséget szeretne ebben a témában, de néhány fontos nagyország ezt blokkolja. Németország, Hollandia, Finnország elkezdték a saját nyersanyag stratégiájuk kialakítását, de hát ezt valahogy össze kellene kapcsolni, és ezért reméljük, hogy ami meghallgatásunk és munkánk hozzájárul ahhoz, hogy valóban hatékony nyersanyag stratégiát tudunk kidolgozni Európa számára. Köszönöm. Én is köszönöm, és mielőtt most az előadóknak megadom a szót, felhívom a figyelmet arra, az imént elfelejtettem, a bizottság tagjainak mondom, hogy a, a hatos és a kilences pontot itt megcseréltük, és hogyha egyetértenek, akkor még nem érkezett meg mindenki, akkor elsőként Stefan Csoma úrnak adom meg a szót, aki a kormányzati ügye Government Affairs alelnöke, első alelnöke. Neki adom meg először a szót, hogy fejtse ki a véleményét. Az időt korlátozzuk, hogy mindenkinek legyen ideje még, és a vitára is maradjon idő. Öné a szó. Thank you. Bocsánat, de mikrofon kell. Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt kívánok. Szeretném a hozzászólásomban négy kérdésre választ adni. Az első a jelenlegi helyzet, az erőforrásokat, illetően a reciklikálás, illetve az újrahasznosítás számára. Akkor, amikor erről beszélünk, akkor nagyon sok terméket lehet megemlíteni, de én magam csupán olyan anyagokkal fogok foglalkozni, amelyeknek fontos a, a funkciójuk, és ezek folyamatosan újrahasznosíthatók lehetnek. A másik pedig az újrahasznosítás Európában, illetve világszerte és ez nem teljesen ugyanaz, noha sok a hasonlóság. Európában a legfontosabb probléma a városi bányákhoz, a depóniákhoz való hozzáférés a háztartásoknál. Még mindig vannak depóniák, és még mindig sok probléma van ennek az exportjával globális alapokon nagyon komoly problémák vannak a technológiákkal. Sok olyan ország van, amelyek nem tudják megfelelően kivonni a termékekben található anyagokat, és ez a hatékonyságot rontja, és nagyon sok minden veszendőbe megy. A különböző anyagokat, fémeket, iparágakat illetően az alumínium, a nagy termékek, nagyon nagy a nyomás az export részéről, a fémtartalom miatt, és hát a benne rejlő energia miatt is. És ezek például a vállalatok számára sok esetben illegális export tárgya, vagy az újrahasznosítás álcája alatt történik, és nem minden reciklikálható, de erre majd még visszatérek. Tehát a reciklikációnak három oka van. Vagy azért, mert értéket képvisel, és a piac kívánja, vagy azért, mert túl nagy a térfogata ennek erre is számos példát hozhatunk, vagy azért, mert olyan más anyagot tartalmaz, amire szükség van. Tehát a jövőben egészen biztos, hogy a ritka anyagok esetében ez egy nagyon meghatározó szerepet kapnak, még akkor is, hogyha ma még nem is gazdaságos a reciklikációja bizonyos anyagoknak. Ezt is tanulmányoztuk a nyers anyag kezdeményezést keretében, de bármi is legyen a helyzete az EU-ban a reciklikációs iparnak, azért nagyon fontos, hogy bizonyos kapacitásokat vagy elveszett lehetőségeket hasznosítsunk, és sokkal többet kellene ebből begyűjteni, és ezeket az anyagokat az európai iparnak így kellene kezelnie. Nagyon nagy itt még a potenciál, és a függőséget is lehetne ezzel csökkenteni a nyersanyag importtól. Tehát itt komoly lehetőségek vannak, új technológiákat lehet kialakítani, ez a foglalkoztatást is elősegítheti, és lehet maximalizálni ezt az anyagmennyiséget, és nagyon komoly lehetőségek vannak az együttműködésre is, és hozzá lehet járulni az éghajlat változásra gyakorolt rossz hatások csökkentéséhez, és ugyanis ez éghajlat barát termelési mód lehet. A második kérdés az az, hogy milyen szerepet játszhat a a reciklikáció az erőforrások ellátásával való biztonság érdekében. Emlékeztetni szeretném a hallgatóságot arra, hogy miről is szól a reciklikáció. Gyakran azt hiszik, hogy a reciklikáció a csupán a begyűjtést jelenti, és azután a lebontást, és így valósítjuk ezt meg. Nem. Ez egy egész láncolat, és ez legalább négy lépcsőből áll. Az első az a begyűjtés. Világos, hogy ha nincs ilyen, akkor, akkor nincs reciklikáció sem. Tehát ez rendkívül fontos. Aztán a lebontás, a termékeknek a lebontása, utána az előkezelés, és utána maga a finomítás történik, ahogy milyen anyagokat tartalmaz. És ha ez is megtörtént, hogyha az eredeti anyagot megtaláltuk, amelyet azután újra lehet hasznosítani új termékekben, akkor zárult le ez az egész folyamat. Na most az ipar mit tehet? Fontos szerepet játszik, maximalizálhatja ezt a körkörös gazdaságot, ezt a hurkot, és így ezek a városi depóniák nagyon jól hasznosíthatók, a mobiltelefonok, a számítógépek nagyon sok anyagot tartalmaznak, tartalmaznak, amelyek elkivévalensek, amelyek ugyanolyanok, mint a primér termelésben használt anyagok. Az ezüst esetében nagyon nagy mennyiségű, 600 tonna, ez 6%-a a termelésnek a világban, és 4%-a a primér termelésnek. A palédiumot is meg kell említeni, amely 15%-át adja a primér termelésnek. A kobalt is ebbe a sorba tartozik, 20%-át adja a primér termelésnek. Tehát a mobiltelefon mobiltelefonokat és a számítógépeket nem nehéz begyűjteni, és eh, a technológia is rendelkezésre áll, és így a kobát egy ötöde eh, az már eh, reciklikált, amit annak a kobaltnak az egy ötöde, amit, amit bányásznak. És ezek a városi depóniák, és a, ö, ö, például egy primér aranybányában mennyi arany található, és egy, ö, nem bocsánat, egy, hogyha 200 gram aranyat lehet ezekben a városi depóniákban találni a termelés százalékában vizsgálva, de a platina, a palédium, a ródium is említhető, és ezekből is nagy mennyiség jelenik meg a reciklikáció során tehát ezek a városi depóniák, a városi bányák, az urban mine-ok nagyon gazdagok, és ez nagy mértékben kielégítheti, vagy hozzájárulhat az ipari igények kielégítéséhez. És itt nagyon ahhoz, hogy itt nagy legyen a, a hozam, a, a hatékonyság, ahhoz high-tech iparra van szükség, komoly ö, beruházásokra és nagy léptékű iparra. Az ipar, amely Európában működik jelenleg ezen a területen, sokkal többet kell, hogy tegyen, több beruházásra van ö, szükség, ö, ö, és ö, majd még vissza fogok térni e, erre a kérdésre. De most az innováció lenne a következő lépcső, hogy új reciklikációs technológiákat lehessen kialakítani az új termékek számára, ahhoz komoly innovációra van ö, szükség, és ö, a reciklikációs ipar tehát nagyon sokat tehet az erőforrással való ellátás biztonsága és hatékonysága érdekében, és hogyha ezeket a ritka, vagy nem kevés, nem ritka anyagokat ö, reciklikáljuk, megfelelően lebontjuk, és ezek nem illegális export tárgya, előkezelik őket, és utána történik a finomítás és az újrahasznosítás lehetősége adott. Egy ö, akadály, az mindenek előtt a kritikus nyersanyagok esetében jelenik meg. Vannak ilyen kritikus nyersanyagok, és ezek is a, ezek a hulladékfémek, a használat rendkívül komplex, tehát a megújítható energia, az emisszió ellenőrzés, az elektronikus felszerelések, amelyeket említhetünk. Minél komplexebb a, hasznosítás, annál komplexebb a reciklokáció, illetve annál komplexebb lesz a reciklikációs láncolat, az előkezelés és a, a finomítás. Ennek a folyamatnak a hatékonysága attól függ, hogy mennyire hatékonyak az egyes lépések, amelyeket meg kell tenni. A leggyengébb láncszem, láncszem az hatással lehet az egész folyamat láncolat hatékonyságára. A tipikus akadály, amelyekkel a legtöbbször találkozunk manapság, az és akkor visszatérek erre a láncolatra, az, hogy nem jó a begyűjtés, nem hatékony. Van egy példa, amit szívesen említek, mert ez nagyon könnyen megoldható lenne, csupán 2%-a mobiltelefonoknak kerül begyűjtésre és reciklikációra manapság 2% mindösszesen. A második akadály az, hogy nem hatékony a lebontás. Megint csak lehet példákat említeni. Egy járműben, hogyha az elektronikus berendezést nem veszik ki az autóból, mielőtt, mielőtt bezúzzák, akkor elveszett ez örökre. Tehát ezt ki kell venni az autókról. Ha nem, akkor ez a hatékonyság rovására megy és hogyha egy mobil telefon darabokra szedünk, akkor el kell választani a fémet a műanyagtól. Ebben az esetben már nem is nincs is szükség több tevékenységre. Ezek csak gyors példák, de ezt a lebontást nagyon hatékonyan kell elvégezni harmadszor pedig az előkezés utáni folyamatokat ért. Tehát a ritka és a kényes anyagok esetében, amelyek nyomokban vannak jelen különböző termékekben, hogyha nem megfelelően kezelik őket a szóra felhasználás során, hanem tömegesen egybe önték például acéllal vagy alumíniummal, akkor örökre elvesznek ez a nyomokban jelenlévő fémek, mert semmiféle lehetőség nincs arra, hogy utólag ki válogasson. Aztán pedig, amikor a, az illegális exportokat említettem, amikor a feltörekvő országokba kerülnek ezek a filmek, akkor nagyon nehéz vissza nyerni őket. Nem mindig megfelelő a technológiai felkészültségük. Általában a, a hulladékokból csak 25%-át tudják visszanyerni az aranynak, nem pedig 100%-át, csak a legjobb technológiával pedig még további 15 fémet lehetne kinyerni, akár nemes fémeket is, hogyha rendelkezésre áll ez a technológia. És ezek az anyagok, ezek a ritka fémek, vagy is örökre elveszhetnek. fontos az újrafelhasználás is, és de természetesen ez különböző feltételeknek kell eleget tenni. Hogyha az újra hasznosítás garantálható a termékek életciklusának a végén, akkor például egy, például egy mobiltelefont három év után eh, kidobják, akkor ez rosszabb megoldás, mint hogyha hogyha korábban kidobná, mert akkor nehezebb lesz kinyerni. Tehát sokkal jobb, hogyha a termékek életciklusát meghosszabbítjuk. És hogyha a felszerelések, berendezéseknek csak a részéről van szó, az csak akkor fog működni, hogyha az egész terméket újra tudjuk hasznosítani, hogyha az egész számítógépet például újra lehet hasznosítani ki lehet nyerni az egészből ezeket a filmeket. Aztán egy másik lehetőség a helyettesítés. Ez akkor lehet jó megoldás, hogyha szintén megfelelő feltételeket kielégítenek például a textilek esetében, de technológiai kívások is vannak, hiszen itt is vannak nehézségek, de ugyanakkor itt is visszanyerhetők a helyettesíthető anyagok is. Szeretném azzal zárni, hogy annak érve, hogy indokolni tudjuk a megfelelő befektetéseket a, a legjobb technológiákba, akkor el kell mondanunk, hogy mennyire fontos a megfelelő lebontása a termékeknek, és hogy biztosítani kell az előkezelését ezeknek a termékeknek, az illegális exportokat meg kell szüntetni, ez Európa számára is igaz, de a világ minden más részére is ugyanúgy érvényes is, ahol mindenhol szükség van arra, hogy, és a szándék is megvan, hogy növeljük az újrahasznosítást. Tehát mit is tegyen a, tegyenek a kormányzatok, az ipar, hogy, hogy biztosítani tudjuk a nyerségokkal való ellátás biztonságát. A kormányzatok úgy véljük, hogy egységesen kell, hogy betartassák a már létező jogszabályokat. Nagyon sok jó jogszabály van már érvényben, de sajnos ezeket nem tartják be, vagy nem egységesen hajtják ezeket végre. Nagyon gyenge a betartatás ezeknek a szabályoknak. Például az exportok esetében ugye vagy például a gyűjtés hiánya, vagy egy nagyon gyenge begyűjtési arány bizonyos országokban. És megfelelő eszközök kellenek ahhoz, hogy az ellenőrzését biztosítani tudjuk ezeknek a szabályoknak a betartatását, ugye ellenőrizni kell, ellenőrizni kell, hogy mit is exportálunk Európából. Kellenek olyan eszközök, amelyek hatékonyan tudják ezt ellenőrizni. Tehát a hatékonyság az a kulcs szó, amelyen meg tudjuk oldani ezt a problémát ezen kívül a gyűjtés, a begyűjtés és minden eszközzel segítenünk kell. És azt is fontos figyelembe venni, hogy az újrahasznosítás mindig rendszernek tekintsük, hiszen nagyon sokszor csak egy-egy részével foglalkoznak az emberek. Hogyha csak egy-egy szakaszára koncentrálunk, akkor ez a a szakasz lehet, hogy fontossá válik, de ugyanakkor ez hátrányos lehet az egész urahasznosítási láncra, mert lehet, hogy a láncolat végéről elfeledkezünk, hiszen lehet, hogy lebontjuk az anyagok egy részét, de aztán exportáljuk, és ezzel Európa számára minden nyereség elvész, mert nem nyertük vissza az anyagokat. Mindig az egész láncolatot kell megnéznünk, és holisztikusan kell gondolkodnunk. Tehát a nyersanyag, hatékonyság és az ellátás biztonság összekapcsolása nagyon fontos, ezekre kell megoldást találnunk, és ezen kívül pedig az újrahasznosítási arányt és növelni kell méghozzá a kritikus a anyagok esetében, hiszen ezek az anyagok nem ö, ö, nincsenek tömegesen jelen a termékekben, ezért nagyon fontos, hogy ne csak az újrahasznosítás mennyiségét vizsgáljuk meg, hanem azt is, hogy milyen anyagokat hasznosítunk újra. Tehát az újrahasznosítás mennyisége, nem csak a kvantitás, a kvalitás is nagyon fontos ebben a tekintetben ami pedig az ipart illeti, itt az értéklánc ö, teljes egészet figyelembe kell venni, nem csak a, a saját kis szakaszunkat kell figyelembe vennünk, mondjuk az értékesítést. Hogyha ha valóban cirkuláris gazdasági folyamatokat akarunk e, elérni, akkor egészlegesen kell figyelembe vennünk ezt. És hát ö, ugyanúgy fontos, hogy milyen új termékeket ö, hozunk forgalomba. Nagyon fontos tehát a ciklikosság. és, és természetesen, mert mondtam, vannak olyan feltételek, amelyeket teljesítenénk, akkor megfelelő mennyiség és minőségű újrahasznosítást tudnánk biztosítani. Tehát fontos az értékláncolat megközelítése, fontos, hogy az ipar teljes egészét összevonjuk holisztikusan, egészlegesen tekintsük ezt. A nemzetközi szervezetek nagyon fontos, tehát a, az ipar és fontos a hatékonyság és a feldolgozás újrafelhasználás esetében. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy alapvető változásokat vezessünk be, fontos a erőforrás kezelés esetében az olajhasznosítás, és, és amint mondtam, nem csak a tömegre, a mennyiségre kell figyelnünk, hanem a minőségre és a magas szintű újrahasznosítást kell megvalósítanunk. Ez magas technológiát kíván meg, ez nem egy egyszerű folyamat, és az ipar számára végezetül az is fontos, hogy az újrahasznosítás lehetőségként értékelje, ne pedig teherként. Tehát nagyon sokan jogszabály született Európában, amely már is változásokat vezetett be, például az elektronikus hulladékra vonatkozó irányelv, és így tovább. Tehát van itt nagyon, nagy jelen, nagyon jelentős különbség Európa és a világ többi része között, de fontos, hogy még ezek betartását is elősegítsük, mert mindez az újrahasznosítást fogja fokozni, és így biztosítjuk az ellátás biztonságát és a hatékony erőforrás felhasználást tehát ellenőrizni kell ezeket a támogató jogszabályokat, úgy gondoljuk, hogy itt nagyon nagyok a lehetőségek, ki kell ezeket használnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Csoma úr. Köszönöm az előadását, most pedig azonnal meg is kérném a következő előadónkat, Stefan Áditétől tartsa meg az előadását, remélem jól mondtam a nevét az Európai Környezetvédelmi Hatóságnál foglalkozik a termékekkel és a hulladékpolitikával. Öni a szó, Arditi úr. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen a meghívást erre a közmeghallgatásra, ahol is a hatékony erőforrás és nyersanyag stratégiára van szó. Az Európai Környezeti Hatóság e nemzeti nem kormányzati szerveknek egy gyűjtőhője, fóruma, talán látják is a diákat, amelyeket előkészítettem. Remélem, hogy sikerül néhány olyan kérdést eh, felvetnem, amelyet majd a viták során meg is tudunk válaszolni. Az én előadásom alapvetően két pontra fog koncentrálni. Először is, eh, először is a nyersanyag ellátás biztonsága, Ez most óriási lehetőség rejlik ebben, hogy ezt megtárgyaljuk, hiszen felülvizsgálhatjuk azt, hogy hogyan is élünk most, hogyan kezeljük a nyersanyagokat, hogy mennyi nyersanyagot fogyasztunk példának okáját. Az következő években úgy tűnik, hogy egyre több természeti erőforrást fogunk használni egyre intenzívebben, de az elmúlt 30 évhez képes növekedni fog a természetes erőforrások felhasználása. A kérdés az, hogy folytathatjuk-e mindezt így. Úgy gondolom, hogy a nyersanyag stratégiának valóban az a feladata, hogy a fogyasztási oldalát is megvizsgáljuk az erőforrás stratégiánknak. A következő dia kicsit technikai jellegű, de talán segít tisztázni vagy megvitatni bizonyos kérdéseket, hiszen nagyon sokszor hallunk a decouplingról, az elválasztásról, a leválasztásról. Tehát, hogy kevesebb erőforrása több értéket tudunk előállítani. De én nem vagyok biztos abban, hogy a fogyasztási mintázatunk ennek megfelelő-e. Éppen ezért valóban meg kell változtatnunk azt, hogy hogyan is tekintünk a leválasztása, tehát az erőforrás felhasználás és a gazdasági értékteremtés közötti e, elválasztást át kell értékelnünk. Ugye itt általában a hazai kitermelési lehetőségekről beszélünk, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos azt is megvizsgálnunk, hogy mi a leghasznosabb és mi a leghatékonyabb lehetőség. Csak megköszönni tudom Stefánnak, hogy emlékeztetett bennünket arra, hogy milyen óriási lehetőségek rejlenek az újrahasznosításban. És én mindenképpen ezt a városi bányászatot részesíteném előnyben a hagyományos bányászattal szemben. És csak néhány adatot említenék évente egy európai polgár kb. 16 tonnányi erőforrás használ fel, de ugyanakkor 6 tonnát hasznosítunk újra a hulladékba, és 3,5 tonnát ebből exportálunk. Nem biztos, hogy megvan a válasz erre a kérdésre, de a kérdés akkor is az mert, hogy mi a prioritásunk. Ami a nem kormányzati szervek számára fontos, ebben a nyersanyag stratégiában, az az, hogy legyünk elég bátrak, és határozzuk meg a prioritásokat. Néhány pillért prioritizáljunk, Elvezzenek ezek elsőbségen. Igaz, hogy a végleges dokumentumot még nem hozták nyilvánosságra, de mi úgy gondoljuk, hogy, hogy mi a harmadik pillért szeretnénk prioritásra emelni, azaz, hogy elsődlegesen az erőforrások fogyasztását kell megvizsgálni, az energiafelhasználás hatékonyságát kell növelnünk, és az újrahasznosítást szintén támogatnunk kell. És a nemzetközi kereskedelem és a bányászat terén is változásokra van szükség tudom, hogy nem minden eszköz hasznos ebben a harmadik pillérben, én csak annyit mondok, hogy ezt kell elsődlegesként kezelnünk, ennek kell lenni a prioritásnak, a városi bányászatnak, tehát az újrahasznosításnak kell fontosnak lennie, de ugyanakkor még pontosabbá, részletesebben kell tennünk a stratégiánkat az összes pillérben. Aztán egy kulcsfontosságú kérdést is meg kell válaszolnunk, ez pedig arra vonatkozik, hogy a hagyományos bányászat mennyire hatékony, illetve milyen hatással van ez a biodiverzitásra. Úgy gondolom ezzel kapcsolatban az nagyon fontos, hogy szem előtt tartjuk, tartsuk azt is, hogy a biodiverzitás, amely ugyan nagyon ezen mérhető, de az egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb aggodalmunk. Tehát amikor a hazai bányászatról beszélünk, akkor mindig szem előtt kell tartanunk a biodiverzitást is. Tehát ennek is elsődleges fontossággal kell bírnia. Szeretném folytatni a többi diával. Mikor megnézzük, hogy melyek azok a kritikus, nagyon, nagyon ritka nyersanyagok, amelyeket a bizottság már egy dokumentumban összesített, akkor láthatjuk, hogy ezek nem termelhetők ki Európában. Talán azért is beszéltünk ennyire kritikus nyersanyagokról. A kérdés az, hogy első lépésként intenzívebbe kellene tennünk az európai hazapányászatot, amikor tudjuk, hogy ezeknek a kritikus nyers anyagoknak a koncentrációja Európában leginkább a városi hulladékban található meg, nem pedig a nemzeti bányáinkban. Úgy gondolom, hogy ezt szem előtt kell tartanunk. És erre majd még visszatérek feladásom lezárásokor. Szeretnék még beszélni arról, hogy milyen hatással van a bányászat, a kitermelés, például a természetre, a környezetvédelemre, milyen milyen intézkedéseket tudunk hozni, amivel, amelyek fenntarthatóvá teszik a bányászatot. Jelenleg ugye csak arról van szó, hogy a károkat próbáljuk felszámolni, hiszen a biodiversitásra a talajra óriási hatással van a bányászat, de sohasem gondolkodunk előre, hanem mindig csak a károkat próbáljuk felszámolni. A bizottság döntött egy új Natura 2000-as hálózat felállítására, és hát ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy miért kell a Natura 2000 hálózatot a bányászattal összekapcsolni. Hát azért, mert a hazai bányászat lehetőségei leginkább azokon a területeken ö, vannak, amelyek a Natura 2000 természetvédelmi hálózathoz tartoznak. Úgy gondolom, nagyon világos üzenetet kell közvetítenünk európai szinte. hogyha úgy döntünk, hogy a Natura 2000 hálózatot kibővítjük és védelmezni szeretnénk, akkor nem szabad, hogy ellentmondásba kerüljünk magunkkal, amikor is a bányászatot is engedélyezzük ezeken a területeken. Különösen akkor, hogyha valójában nem is segítik azt, amire most seg- igazán nagy szükségünk van. Tehát milyen, stratég, milyen stratégia rejlik a hazai az európai bányászat mögött? Arra van itt szó, hogy többet kell kitermelnünk, akkor az újrahasznosítás nem játszhatna egy nagyobb szerepet. Hiszen akkor nem kellene a biodiverzitás céljainkat, célközösséget aláásni. Én az idő többi részét inkább a vitával szeretném eltölteni, nem pedig előadással. Ezért nem szeretném az előadásomat tovább folytatni, csupán csak szeretnék még egy záró megjegyzéssel élni. Úgy gondolom, hogy harmadik pillértől az innovációtól eltekintve, amelyet ugye szintén a harmadik pillérhez sorolhatunk, úgy gondolom, hogy a többi pillér ugyanazt a modellt támogatja, mert tudjuk már is, hogy nem feltartható. Az első pillér, ugye a nemzetközi kereskedelmet illeti, ez talán világszerte a, beválheti a figyelmet, és nem vagyok biztos abban, hogy az európai stratégia számára ez előnyökkel járna, hogyha intenzívebbé tennénk a nemzetközi kereskedelmi tevékenységeinket. Lehet, hogy egy kicsit provokatív vagyok ezzel kapcsolatban, de fel kell tennünk azt a kérdést, hogy ez az új nemzetközi kereskedelmi gyakorlat nem vezet-e neokolonializmushoz. Aztán ott van a második pillér – Amint már elmondtam, nem hiszem, hogy igazán segíteni fog bennünket abban, a kritikus szükségleteinket kielégítsük. Ugyanakkor világosan veszélyeztethetik a biodiverzitással kapcsolatos célkitűzésénk elérése. Tehát a hazai bányászat prioritásának kérdését úgy tudjuk világosan megválasztani, hogy először is a városi bányászatra kellene koncentrálnunk, amit azt már hallhattuk, de ugyanakkor az az európai innovatív bányászatot is szem előtt kellene tartanom. És ezért azt gondolom, hogy a harmadik pillérből kell kiindulni, újfajta termékeket kell terveznünk, és olyan újrahasznosítási terveket kell kidolgoznunk, amelyek valóban versenyelőnyökkel járhatnak az Európai Unió számára. Köszönöm szépen a figyelmüket, és akkor még az utolsó dián láthatják, hogy február harmadikán lesz egy fontos szavazás az elektronikus hulladékra vonatkozó szabályokról, és valóban arra bátorítám önöket, hogy a szavazatukkal támogassák a jó ügyet. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most pedig Stefan Mayer kapja meg az első panel utolsó előadója, aki a Német Ipari Szövetséget Képviseli öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Butiko úrnak a meghívást. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, még egyszer megköszönöm a meghívást. Bocsássák meg, hogy elkéstem. Mindjárt váltok, mindjárt váltok. A hóesés az oka a késésnek és szeretném hangsúlyozni, hogy most németül fogok beszélni, mert hogy a beszámolom is német. Ja, ich wollte nicht nur für die Einladung zu dieser... Nem, csupán a meghívásért akartam köszönetet mondani erre a rendezvényre, hanem a, az EU nyersanyag stratégiája iránti figyelmet, illetve a nyersanyag biztonságnak kívántam figyelmet szentelni. 2008 óta az EU nyersanyag kezdeményezésével jelentős előrelépéseket tettünk, de meg kell állapítanom, hogy a német ipar szempontjából még nem tartunk ott, ahol kellene. Az EU bizottság ezért ma már ígért egy nyersanyag stratégiáról szóló közleményt, de sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy tovább húzódik ennek a közleménynek a közétetele. Az ipari kutatási szakbizottság örömmel látjuk, hogy foglalkozik ezzel a témával, és egy saját kezdeményezésű jelentést dolgoz ki a nyersanyag stratégia és a nyersanyag biztonság tárgyában Európa szempontjából. Mi is a helyzet a német ipar szempontjából? Az ellátási helyzet továbbra is nagy aggodalmat jelent számunkra, hiszen drasztikus korlátozások vannak kínai exportkvótát illetően, nagy aggodalmat jelent számunkra, hogy az Kína továbbra is csökkenteni akarja az exportját, és az ellátás helyzet továbbra is feszült marad. A más nyersanyagoknál, más országok esetében az ipar nagy problémát jelent az export szempontjából, nem csupán a nyersanyag ellátást illetően, hanem a versenyképesség is veszélybe kerül a vállalatok esetében, és a fenntartható termelés is veszélybe sodródik Európában. Az export korlátozások például Oroszország esetében, a metál hulladékok esetében 25%-kal csökkentek, és ez egy nagyon drasztikus példa. Továbbra is külföldre exportálják a hulladékokat illegálisan Európából a helyzet tovább romlott a nyersanyagárak növekedése miatt. A Európában egyre több nyersanyagra lenne szükséges, nyilván ez sem javítja a helyzetet. A hozzáférés továbbra is nehéz, sőt, akár lehetetlenné is vált, különösen azért, mert hiányzik a megállapodás a védő intézkedések tárgyában a nyersanyagok területén de a túltervezés is problémákat jelent. A gazdaság, a nyersanyagellátás mindhárom pillérére rá van utalva az importra, a szekunder és a primér nyersanyagokra Európából meg kell állapítanunk, hogy mindhárom pillér tartó képessége, rezisztenciája romlott az elmúlt időben. Mit tehetnek a vállalatok ebben a helyzetben? A cselekvési lehetőségek kérdése a vállalatok esetében nagyon fontos. A nyersanyagellátás primér feladata a gazdaságnak, és továbbra is ez marad a megnehezedett feltételek között is. A vállalatok eszközeit, illetően a nyersanyag import esetében a szolgáltatók, a szállítók diversifikációja és az EU-n kívüli beszállítókra való visszanyúlás, mindkét lehetőséget jobban ki lehet használni. De a kulcs megoldás nem csupán az ellátási problémák megoldása Németországban, több mint 80 milliárd euróban importálnak nyersanyagot, és egy negyed ennek fém. Éppen ezért szinte lehetetlen ezt a mennyiséget a bányák közvetlen részvétele lévén biztosítani, mindig is a kereskedelemre leszünk utalva a nyersanyagokat illetően. Éppen ezért nagyon fontos a kereskedelem kiépítése, nagyon fontos a nyersanyaghatékonyság is, de ez a mi szempontunkból már a vállalati cselekvés szilárd alkotó része a vállalatoknak hatékonyan kell használniuk a nyersanyagokat, hogyha meg akarják elni a helyüket a nemzetközi versenyben, és csak így lehet túlélési esélyük a piacon. Így ennek itt még vannak növekedési potenciáljai. Gyakran ezeket alacsonyabbra becsüljük, mint ahogyan ez a helyzet. Ez nem, jelent, nem jelenti azt, hogy nincsenek javítási lehetőségek, de természetesen tárgyi vitát kell folytatni erről a kérdésről, Fontos a nyersanyag felhasználás és azok környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi kihatásainak vizsgálata és a vállalatok egyik cselekvési lehetősége a, pre, a primér nyersanyaghoz való hozzáférés javítása Európában és azon kívül jobb kiegyenlítésről kell gondoskodnunk, és a feltételek arányosságát is erre kell állítanunk. A szekundár nyersanyagok rendelkezésre bocsájtását, illetve is sürgős politikai cselekvésre van szükség. Kérdés, hogy mit tud tenni a politika a mi szempontunkból. Először is az eddig végzett munkát szeretném méltatni, hiszen EU szinten fontos intézkedések születtek, mindhárom pillér e, erősségének javítására, például a WTO eljárás, Kína vonatkozásában, itt az EU bizottság, a VTO eszközökkel első alkalommal él, hogy az exportkorlátozásokat ö, ö, leküzdje, a VTO eljárások ismeretesen hosszadalmasak, és a helyzet rövid távú javulására nem számíthatunk, azonban az Európai Bizottság ezekkel az intézkedésekkel világosra tett, hogy nem fél ezektől az utaktól, és ez a hitelességet bizonyosan erősíti az érintett országokkal folytatott párbeszédben az elektronikus termékekkel kapcsolatos irányelvek felülvizsgálatát illetően fontos kritériumokat alakítottak ki az exporttermékek vonatkozásában, és egy bizonyítási terhet terheltek az exportőrökre. Ezáltal az elektronikus hulladék illegális exportját korlátozni lehet. A Natura 2000 területekre is utalnék, például a természetvédelmi területek nem tabuzónák a nyersanyag kinyerés szempontjából. Jó, hogy a két szempontot jobban lehet majd mérlegelni a jövőben, kiegészítő lépések szükségesek azonban a mi szempontunkból. A kereskedelmi és versenytorzulások mindenféle rendelkezés álló eszközele kell építeni, ehhez tartozik az általános preferenciarendszer, a GSP az olyan országok, amelyek nyersanyag vezetnek be, azok nem kaphatnak hozzáférést az európai piachoz. Az exportkorlátozásokat a nyersanyagoknál mindenféleképpen bele kell venni a szabadkereskedelmi egyezményekbe, és például Indiával az EU-nak ezt a szempontot mindenképpen szem előtt kell tartani a hulladékok illegális exportját illetően a régi elektronikus készülékekkel kapcsolatos kritériumokat kell érvényesíteni, az export ellenőrzés feladata a tagállamoké, de az Európai Bizottság is felelősséget vállal ezért a vetületért vannak kötelező kritériumok a régi autók kategorizálásánál, amelyekre szükség van, hiszen a használt autók nagy mértékben kerülnek Európán kívülre illegális módon. Jobb megállapodásra van szükség a nyersanyagok kinyerése és a természetvédelem szempontjai között. Megláthatjuk, hogy ez milyen haszonnal jár majd számunkra az Európai Bizottságnak figyelemmel kell kísérni az Natura 2000 irányel végrehajtását a tagállamokkal, a, nyár, a határokon átnyúló nyersanyagellátást az EU-ban erősíteni kell. Ilyen módon a nyersanyag felhasználás növekedett, megnövekedett igényeinek meg tudunk felelni majd Európában innovációs partnerséget kell kialakítani a nyersanyagok területén. Az Európai Bizottság az eddigi pontokban a nyersanyag kezdeményezés formájában fektette le a fő irányokat. A kereskedelmi eszköztárat illetően azonban több következetességre van szükség, hiszen a következetes kereskedelmi politika az, hogy fel kell lépni a torzulások ellen a nyersanyag politikában is, és mindazon múlik, hogy az EU a nyersanyag stratégiát a három pilléren konzekvensen végre tudja hajtani, a végrehajtási folyamatot viszont meg kell gyorsítani. Azt hiszem, hogy a nyersanyagok rendelkezés állása mindenkit egyre jobban érint, és nem lehet azt várni, hogy ez a trend a közeljövőben megfordul. A nyersanyagok ö, fontos, fontosak a világ számára, a jövőben mutató technológiák szempontjából is egyre nagyobb lesz az igény a nyersanyagokra, megfelelő stratégiára van tehát szükség, hogy a nyersanyag piacokon a torzulásokat le tudjuk küzdeni, és a szekunder nyersanyagok területén a kriminális cselekményeket szintén meg tudjuk gátolni. De az EU nem terhelhet egyoldalú kötelezettségeket a vállalatokra, hogy a nyersanyagadó formájában például, vagy a kötelező tanúsítványok szempontjából a nyersanyagokat illetően, ezek eredetét illetően, amelyek a vállalatok szemére nem teljesíthetőek, hiszen ez a vállalatokat az Európai Unióból kiűzni, csődbe vezetni őket például attól is óvnék, hogy a nyersanyag stratégiát más célkitűzésekkel keverjük. Itt van például az Európai Bizottság szélesebb körül megközelítése. Biztosítani kell, hogy a közlemény eredeti célja a nyersanyag kezdeményezés hatékony végrehatása legyen, ezt, ne veszítsük szem elől, éppen ezért szigorúan el kell választani az ipari nyersanyagok biztosítását, a három pilléres struktúrát, struktúra alapján és a mezőgazdasági erőforrások kérdését. Ugyanez érvényes az erőforrás hatékonyság növelésére Európában. A nyersanyag biztonsági és az erőforrás hatékonyság önálló célok, önálló létjogosultsággal. A primér nyersanyag felhasználás csökkentése az iparban a nyersanyagbiztonság célja alá is tartozik. Az tehát a fontos számunkra, hogy a nyersanyagbiztonság az iparpolitika részévé váljon, és Tajani alelnök kezdeményezés alatt az iparpolitika úttörő kezdeményezése maradjon a jövőben, és éppen ezért hálásak vagyunk a kezdeményezésért ezzel a jelentéssel kapcsolatban és hálásak vagyunk azért is, hogy az Ipari Kutatási Szakbizottság továbbra is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Reméljük, hogy ez a jelentés fontos ösztönzést ad majd a nyersanyagbiztonság javításához, és az ipari standardek javításához Európában. Köszönöm szépen a figyelmet! Darf mich herzlich bedanken. Wir haben damit die Gelegenheit. Köszönöm szépen, és most lehetőség nyílik az első kérdések feltételére az első panel után. Itt is vannak már a szólásra jelentkezők, Rübig úr elsőként. Äh, Köszönöm szépen ezeket az érdekes előadásokat. Az én kérdésem arra irányulna, hogy a REACH irányelvet hogyan értelmezik ebben a kontextusban, milyen kihatással lehet ez a nyersanyag ellátás, az ellátás biztonságra. Eddig a REACH irány végrehajtása során milyen hatásokat láttak a nyersanyagpiacra néz. Aztán a második kérdés, mit gondolnak, hogy a nyolcadik kutatási program, keretprogram tekintetében, keretében jó lenne valami közös kezdeményezést indítani. Most pedig összegyűjtünk néhány kérdést, mielőtt ezek megválaszolásra kerülnek, most pedig Bütikoffer úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Csoma és Mayer urakat kérdezne. Ugye a Csoma úr arról beszélt, hogy bizonyos területeken az órahasznosítás eh, gazdaságilag még nem igazán előnyös nem éri meg, de milyen mechanizmusokat tudna javasolni a politika számára, hogy a ritka földfémek vagy a stratégiailag fontos nyersanyagok esetében, amelyek esetében talán még nem éri meg az uralszosítás, hogyan lehetne ezt mégis <clears throat> megvalósíthatóvá tenni. Aztán következő kérdésem az lenne, hogy hogyan értékelik azt, a hogy az újrahasznosítást hatékonyabbá kellene tenni, még azáltal, hogy a az ökodizájn, az ökológiai tervezés vonatkozó irányelvet is bevonnánk, és például a termékek életciklusát is ennek megfelelően alakítanánk. És aztán önhöz és Májróhoz intézném azt a kérdést, hogy milyen konkrét lépésekre lenne szükség annak érdekében, hogy az illegális exportokat megszüntessük, hiszen ezek amelyekről önök mindketten beszéltek, különösen az elektronikus hulladék esetében volt erről szó. És aztán Mayer úrhoz még két kérdés. Először is ugye arról beszélt, hogy mennyire fontos az, hogy Európa számára megnyissuk a hozzáférést a nyersanyagokhoz. Ugyanakkor Ráditi úr ezt megelőzően azt mondta, hogy nagyon sok stratégilag fontos erőforrás Európában nem is hozzáférhető, nem termelhető ki. Tehát ön mit gondol? Milyen nyersanyagok esetében lehet reális a hazai az európai bányászat, és mely nyersanyagok esetében ö, beszéltünk arról, hogy valóban prioritással bírnak? És még az utolsó kérdés. Említett egy dolgot, amely a bizottság első tervezetében is szerepelt, ez pedig az általános preferenciális kereskedelmi rendszer. Ez ugye a második tervezetben már nem szerepelt, éppen ezért érdekelne, hogy önök hogyan állnak ehhez hozzá, hogyan vélegednek az Európai Uniónak valóban olyan politikát kellene folytatnia a nyersanyagban gazdag országokkal szemben, hogy a kereskedelmi előnyöket megvonják ezektől az országoktól, hogyha nem biztosanak számukra hozzáférést ezekhez a kritikus nyersanyagokhoz. Most egy Florenc kolléga, én környezetpolitikusként ö, nagyon üdvözlöm, hogy nyíltan beszélünk erről a témáról, és nem csak azért, mert Bütikofer úrnak ma van a születésnapja, hanem azért is, mert számos olyan pontot ö, láttam, amely valóban optimistává tesz, hiszen tíz évvel ezelőtt ugyanezt a vitát folytattuk le a környezetvédelmi ö, bizottságban, amikor is az elektronikus hulladékokról szóló irányelvről beszéltünk, és így tovább. De sajnos nem sikerült elérnünk, hogy a kiskapukat is lezárjuk. És ma délben 12 órakor jár le az elcsillagos hulladékról szóló irányelvre vonatkozó módosítások határideje. Ezt ugye minden egyes előadó említette. Arról vitázunk, hogy közösségi irányelveket dolgozunk arra nézve, hogy az órahasznosítási eljárás hogyan is nézzen ki. 27 különböző órahasznosítási eljárási modell létezik az Unióban, különböző technikusok eh, és egyetemi szakértők segítségével sem sikerült megegyezni. Ez a Eh, az az eredmény, hogy Ausztriában a legmagasabb az aránya az újrahasznosításra, de ugyanakkor ez is 10 a 3-hoz arány. Németországban ugye egy nagyon-nagyon régi tagállamban 9 kilóból 2 kiló kerül újrahasznosítás. Hát ez nem európai megközelítés, hát itt tennünk kell valamit. Semmi értelme annak, hogyha elmondjuk, hogy hát ezt meg kell tennünk, igazából nem látok változtatási kívánságokat, nem látom azt a szándékot, hogy egységesítsük ezeket az eljárásokat. Az illegális exportokról mindannyian beszéltek, ez nagyon is rendjén való, de hát um, tennünk is kell valamit. Jelenleg ugye be kell bizonyítani azt, hogy minden egyes exportált um, berendezés már újrahasznosításra szorul, de ugyanakkor Európa három nagy kikötőjében 300 konténer 400-ból illegális árut vagy terméket ö, ö, tartalmaz, hiszen sokszor bebizonyítják, hogy mégiscsak újra használhatóak ezek a termékek, és így kikerülnek Európából. De ha ezt így folytatjuk, annak drámai következményei lesznek. Tehát mindenképpen észszerű jogszabályi kereteket kell teremtenünk, különösen az illegális exportok, az illegális hulladékexportok tekintetében, és nagyon fontos, hogy a törvényi kiskapukat végre betömjük, a joghézagokat betömjük. Most valóban lehetőségünk nyílik erre, és ha ezt megtettük, akkor valóban nagy lépést tettünk előre, és éppen ezért nagyon fontosak tartom ennek a témának a megvitatását, és természetesen nem tudunk katonákat bevetni a biztonság e, érdekében, de hát mégis csak bátran kell előrelépnünk, változtatni kell nagyon sok dolgom. Sajnos a bizottság itt még nem lép fel elég erélyesen, nincsenek a megfelelő szakemberek sem. A a bizottsággal tényleg rá kell vennünk arra, hogy felülvizsgálatra szorulnak bizonyos irányelvek, eljött az ideje, az illetékes biztossal is közelünk kell ezt. Ő még egy kicsit habozik, de különben az uniónak nem lesz modern iparpolitikája. Most pedig Lamberts kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A, csak csatlakozva ahhoz, ami elhangzott úgy tűnik Csoma úr azt mondja, hogy már rendelkezünk a szükséges jogszabályokkal, csak a betartatásokkal van még probléma. Ezzel mindenki egyetért, vagy vannak a jogkézakok, amelyeket muszáj betömnünk, hiszen az előttem szóló kolléga ezt említette. Aztán a második kérdés, tudom, hogy lassan haladunk, lassan érjük el az energiahatósági szabványok, jogszabály kidolgozását, de az előadók mit gondolnak? Úgy gondolják, hogy, hogy most már az erőforrás hatékonyság tekintetében is ilyen célokat és szabályokat, irányelveket kellene kidolgozni, vagy ez túl összetett és nehéz az. Aztán Aditi úrhoz egy kérdés. Nagyon örülök, hogy a kereslet kérdését is meg kell vitatnunk, nem csak az ellátás. Tehát a fogyasztási oldal ugyanolyan fontos, mint a termelési adat. Tehát mi lenne az ajánlása ezzel kapcsolatban? Hogy milyen jogszabályi lépéseket kellene tennünk adózással, lehetne megoldani ezt a kérdést, vagy piaci mechanizmusokkal, milyen javaslatokkal élne, és aztán Májer úrhoz is egy kérdés. Láthattuk Kína és a világ többi része közti vitát a ritka földfémek kérdésében, hogyan lehetne itt fellépni, van-e bármiféle B-terve, hogy szembenézzünk ezzel a problémával. Köszönöm szépen! A következő hozzászóló Csimánszki úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Összes hat kezdem azzal, hogy kiavítok egy dolgot. Nem igaz, hogy az uniónak nincs hozzáférés a, a nyersanyagokhoz, például kopában óriási ezüst tartalékokkal rendelkezünk, ezüst és réz is áll rendelkezésünkre, és más kritikus nyersanyagokhoz, ritka földfémekhez is hozzáférünk. Éppen ezért mindenkit arra kérnék, hogy becsüljük meg azt, amivel mi itthon Európában rendelkezünk. Aztán egy téves alternatívát is felmutattak, ugye itt az újrahasznosítás és a saját erőforrások szembenállítását hallhattuk. De itt nem arra van szó, hogy valamelyiket kell kiválasztanunk, hanem az összes pillérre, az összes lehetőséggel élnünk kell. És az, hogy a fogyasztást csökkenteni kell, hát ez a felhívás, ez nem realisztikus, és emellett még veszélyes is ez a megközelítés. Hiszen ez az ipari tevékenységünk csökkentéséhez vezet, hát ez azt is jelenti, E, hogy a K plusz F e, tevékenységet is csökkentenénk, és mindez további problémákat e, jelent, és azt is jelenti, hogy Európából sok mindent elvinnének más hova, és úgy gondolom, hogy ez nem megfelelő megoldás, hogyha csökkentjük a fogyasztás és az ipari tevékenységet. Köszönöm szépen, Merkis kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm az előadóknak a kiváló előadásokat. Igen, kollégámmal együtt én is nagyra értékelem azt, hogy felhívják a figyelmet a fogyasztásra, különösen ön ugye Arditi úr. És hát tulajdonképpen ugyanaz lenne a kérdésem, hogyan lehet befolyásolni a fogyasztói magatartás szabályozáson keresztül? Én, én sokszor úgy érzem, hogy, hogy néha túlságosan szabályoz, akarunk mindent. Úgy gondolom más módja is lehetnek annak, hogy arra készítsük az embereket, hogy változtassák meg a viselkedéseket. Másféle ösztönzőket is be lehetne vezetni annak érdekében, hogy megváltoztassuk a fogyasztási mintázatokat. Éppen ezért nagyra értekelem azt is, hogy az újra használást, az új használatot uh, hangsúlyozza, hiszen néha uh, túlságosan könnyedén eldobunk mindent, és újat vásárolunk hogyan látja ön, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, hogy újra használni a termékeket? Megértem, hogy mindig növelni akarjuk az energiahatékonyságot, a nyersanyaghatékonyságot, de tán, talán az ökológiai tervezése a termékeknek hozzájárulhatna ahhoz, hogy ne kell mindig teljesen új termékeket vásárolni, hanem például lehet-e korszerűsíteni, felhasználni régi részeket, és azokat korszerűsíteni, és akkor nem is kellene már újrahasznosítani iparilag ezeket a termékeket. Aztán ugye láthatjuk, hogy mindannyian ugyanazokat a nyersanyagokat akarjuk, és számomra nagy különbség van a között, hogy egy iPhone-ról van szó, vagy pedig egy szélmalomról. Ugye ura termelődő energiákat szeretnénk elérni. Én mindenképpen a szélmalmat, a szélkereket választanám, hogyha újfajta energiáról van szó de hogyan fogjuk megoldani azt, hogy mindennel ugyanazokat a nyersanyagokat akarja? Ki fogja meghatározni, hogy ki jut hozzá valamelyik nyersanyaghoz? Nem a piac fogja ezt meghatározni? Lesz aztán egy olyan pont, amikor elérünk oda, amikor a hierarchiát meg kell szabnunk, és meg kell határoznunk, hogy mi a legértékesebb, mi a leghasznosabb felhasználása egy nyersanyag, például, hogy iPhone-t vagy szélkereket gyártsunk-e belőle, de hogyha nem csak a ritka földfémekre gondolunk, hanem más ritka nyerségek, akár a biomasszára is gondolunk, mindenki ezt akarja, mindenki szeretne energiát előállítani a gyógyszeriparban, és szükség van erre, vagy a biológiailag lebomló termékek előtt során is szükség van biomasszára, de hogyan és ki fogja ezt megkapja. Tehát hogyan fogunk olyan rendszert létrehozni, hogy mindenki hozzájusson az, amire szüksége van, és hogy ne legyen egy roham ugyanazokra a termékekre és nyersanyagokra. Aztán egy másik kérdés, hogy visszatérjünk az újrahasznosításra, reciklálásra, hogyha ennyire függünk az importoktól, de közben ennyi hulladékot exportálunk, akkor akkor valamit ki kell találnunk. Tudom, hogy nem lehet bezárni az ajtókat, hiszen ezzel vétószabályokba ütköznénk, de talán az exportokat korlátozhatnánk azáltal, hogy a termelők felelősséget növelnénk, és köteleznek őket arra, hogy visszavegyék a termékeket, mindazt, amit forgalomba hoztak, vegyék vissza. Ez valamennyire lezárná az export lehetőséget, és akkor Európában újra hasznosítanánk mindent, és akkor ezt a ciklikusságot megteremthetnénk a társadalmat, amelyet annyira szeretnénk mindannyian. Rendben, köszönöm szépen a sok kérdés. Úgy gondolom, hogy most lezárjuk a kérdéseket egy időre, és ö, megvárjuk a válaszokat, aztán egy második kérdéskörre sor került. Most pedig Csoma úr kapja meg a szót. Most már megtanuljuk a kiejtését az ön nevének, és Csoma úr övé, öné a szót. Köszönöm szépen. Ami a, a a még nem megvalósítható újrahasznosítás illeti példa a ritka földfemek vagy a litium esetében. Tehát mit tehetünk akkor, hogyha még gazdaságilag ez nem kifizetődő vagy megvalósítható? De az illetékes hatóságok már számos javaslattal éltek az Öko Institút is például dolgozott ki ilyen javaslatokat. Először is kutatásokat kell végeznünk a jelenleg nem újrahasznosítható termékekkel kapcsolatos kutatásokat kell támogatnunk, és a technológiai megoldásokat kell fejleszteni, és ugyanakkor a visszagyűjtési, visszavételi rendszereket is tovább kell fejlesztenünk. Úgy elmondtam, hogy három ok miatt kerül a urászosodás az érték, a mennyiség és a veszélyes miatt, úgy gondolom, hogy különböző összegyűjtő rendszereket ki kellene értékelni, és a legjobb begyűjtési rendszereket kellene kiterjeszteni. Például a kockázatos veszélyes anyagokra vonatkozó begyűjtési modellek legjobbikát ki lehetne terjeszteni más termékek visszagyűjtésére, és aztán az ökológiai tervezés és a cirkularitás és nagyon fontos. Ugye az ipar általában a lánc elején és végén, az érték lánc elején és végén jelenik meg, ugye mi biztosítjuk a nyersanyagokat. Én beszéltem az újrahasznosításról, beszéltem a nyersanyag stratégia harmadik pilléréről, de természetesen a másik két pillér is nagyon fontos. Én nem ezekre koncentráltam, de egyetértek azzal, hogy ezekre is szükség van, tehát a másodlagos nyersanyagok mert szükség van az elsődleges nyersanyagokra. Tehát az ipar biztosítja a nyersanyagokat, amelyekből aztán a feldolgozó ipar létrehozza a termékeket, legyen szó elektronikus termékekről, autókról, újra termelődő energiákat előállító berendezésekről, és így tovább. Fontos, hogy a, hogy a termékekben lévő anyagokat visszagyűjtsük és újrahasznosítsuk. Mindazokat az anyagokat, amelyeket a berendezésekhez hasznosítanak. Minél nagyobb mértékben sikerül ezt elérnünk, annál annál könnyebb lesz az és Minél inkább részt veszünk a technológiák kifejlesztésében, annál egyszerűbb lesz az újrahasznosítás. Például az iPad esetében is az akkumulátort az elején nem lehetett leválasztani az iPad-ről, de most már külön lehet választani, és így az újrahasznosítás is külön valósulhat meg. Úgy gondolom, ez az egyik kulcsfontosságú, hogy a teljes értékteremtési láncolat eh, részt venjen ebben az újrahasznosítási folyamatban, hogy minél kevesebb költséggel tudjuk újrahasznosítani az anyagok nagy részét. Aztán mik a konkrét megoldási eh, lehetőségek, az ösztönzők a fogyasztás esetében. Úgy gondolom, hogy a tájékoztatás is fontos lehet, hogy és fontos, hogy a, a, a vámosok is ö, meg tudják állapítani, hogy melyek az uralszosító másodlagos anyagok, és melyek az elsődleges anyagok, hiszen nagyon sokszor ö, hamis címkézéssel találkoznak a vámellenőrzés során, újra használhatót írnak termékekre, holott itt újrahasznosításra kerül sor, de nem Európában, hanem Európán kívül. Tehát nagyon fontos a tanúsítás, és ahol környezetvédelmi, egészségügyi, biztonság és műveleti kritériumokat tartalmazna, nem kell ezt túlságosan tenni, azt kell biztosítani, hogy minimális feltételeknél tegyen eleget egy termékt, hogy az újrahasznosítást meg lehessen valósítani. És ugyanakkor biztosítani kell az anyagok maximális visszagyűjthetőségét a bizottság politikai döntéshozó is úgy látják, hogy ez nem egy lehetetlenség, nem lehetetlen egy ilyen lavaslatot kidolgozni, nem fog feltétlen vétőszabályokba ütközni, és hogyha ezt elérjük, akkor óriási lépést tehetünk előre, és az exportőrnek felelősséget kellene vállalni azért is, hogy hova kerül, milyen újrahasznosítóhoz fog kerülni az exportát termék vagy hulladék. Tehát nem voltam világos az előadásomban, de úgy vélem, hogy ha a már létező jogszabályokat megfelelően betartanák, akkor már is drámai javulást érhetnénk el a, az begyűjtés és az urahasznosítás terén. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek joghézagok, különösen a begyűjtés esetén vannak még megoldandó feladatok, különösen, hogyha kis mennyiségű vagy ritka anyagokat akarunk begyűjteni, akkor még van tennivalónk. Amit már mondtam, itt fontos a minőség, és nem csak a mennyisége a begyűjtések, hanem minőségi célokat is ki kellene tűzni a, a visszagyűjtés területén. Aztán a K plusz f kapcsolatos kérdés, hogy ugye fenel a veszélye, hogy csökken az erre fordított forrás. Úgy gondolom, hogy az újrahasznosítás nagy lehetőségeket rejt magában arra, hogy további kutatásokat, befektetéseket végezünk, és nem csak az órahasznosítási telepeknek a, a menedzseresőről van egy szó, hanem arról is, hogy az urahasznosítási lehetőségek innovációját kell elérnünk a kutatás segítségével. Mindenképpen az újrahasználatot kell előnyben részesítenünk, nem csak a termékek használatát kell meghosszabbítani, hanem hanem az is fontos, hogy újrahasznosítható legyen, amikor életciklus a végére jössz, szóval hogy mindegyik termék eléri életciklus a végét. Köszönöm. Következő. Köszönöm szépen a kérdést. Nem vagyok biztos benne, hogy mindenre választ tudok adni de megpróbálom valahogy a válaszomban ezt mind bent foglalni két lépcsőben, először is a fogyasztással kapcsolatban. Egy félreértést kellene először tisztázni. Nem azt mondom, hogy nem szabad a három pillért használni, de hogyha a harmadiknak adunk prioritást, amely mindenek előtt a fogyasztásra összpontosít, és arra a módra, ahogyan a módon a, a hulladékot kezeljük, akkor sokkal hatékonyabbak és precízebbek lehetünk a második és az első pillér megértésében. Ez egészen mást jelent, mint hogyha azt mondanám, hogy nincs rá szükség. Tehát éppen, hogy nagyon is szükség van rá. A fogyasztás sal kapcsolatban is el szeretnék oszlatni egy félreértést. Nem csak azt mondom, hogy ezzel kell foglalkozni jobban, hanem azt mondtam, hogy az iparnak meg kell nézni, hogy mi a erőforrás hatékonyság lényege, és ez azután innovációkat eredményezhet, és nagyon meghatározó ipari befektetésekkel. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy az erőforrás fogyasztást csökkenteni kell, akkor nem csak a fogyasztási módot értjük ezen a végfelhasználóknál, hanem az iparban is, és itt van szükség nagy hatékonyságra, mert rengeteg a kihasználatlan potenciál, és nagyon sok minden alakítható még ki innováció segítségével de nem szabad elhanyagolni azt sem, hogy milyen a fogyasztás milyen mintákat követ. Egyetértek abban, hogy nagyon nehéz itt jogszabályokat alkotni ennek a megváltoztatására. Mint azonáltal befolyást gyakorolhatunk erre a jogszabályokkal, és említettük már, hogy nagyon fontos ez, például az irányelvek átdolgozásával, és akkor itt specifikus célokat tudunk meghatározni, amelyeket néhány tagállam nehezebben tud megvalósítani, de meg kell nézni, hogy hogyan lehet ezeket a fogyasztási patterneket, mintákat befolyásolni. És most az öko-design politikában sokat foglalkozunk a számítógépekkel, a game console, a nyomtató eszközökkel, mert ezek mind-mind tartalmazzák ezeket a ritka fémeket, ritka anyagokat, amelyeket ki akarunk nyerni. A kérdésem az, hogy milyen követelményeket tudunk meghatározni erre vonatkozóan, ezekre az erőforrásokra. Eddig semmi nem történt. Tehát itt is azt hiszem, hogy vannak még lyukak a jogszabályokban, és például az újrahasznosítással, a hatékonysággal kapcsolatban az ipar számára, és a megfelelő követelmények kialakításában. És ez vezet át a második kérdéskörre, ahogy megpróbálom itt a több kérdést összefogni. Vannak hézagok a jogszabályokban, és mit tehetünk? Az ökodizájnt vegyük például. Nagyon sokszor nem élünk a meglévő lehetőségekkel. Van egy másik irányelv, február 3-án szavaznak majd erről. Ez az irányelv és azt mondja, hogy figyelni kell a, a begyűjtésre. És hogyha ezt nem tesszük meg, akkor az egész reciklikációt veszélyeztetjük Európában. De ami nagyon érdekes, vannak innovatív gyakorlatok is, és ezt is elősegíti az irányelv. És ezek nem feltétlenül jogszabályok, de marketing eszközök inkább. És ebben az irányelvben szeretnénk megerősíteni azt, ami az egyéni termelő felelőssége. Tehát marketing incentívákra van szükség a gyártók számára, hogy könnyebben lebontható, könnyebben reciklikálható termékeket állítsanak elő, és ez egy nagyon komoly innovációs lehetőség a hulladékpolitika terén, és ez aztán jogszabályokhoz is vezethet. És hogyha az ökodizájnról beszélünk, ott is ugyanez a helyzet, ugyanis tudjuk, hogy a reciklikált anyagok használata nagyon nagyban csökkenti a CO2 kibocsátást, bórusz-málusz rendszert alkalmazhatunk, és ha ezek a követelmények érvényesülnek, az az energiahatékonyságot is növelheti, és ez csak a reciklikált anyagok arányának a növelésével valósul meg, de nagyon fontos, mint már mondtam, a CO2 kibocsátás csökkentése is, úgyhogy ez egyfajta bónusz is. És ez egy másik módja az innováció elősegítésének. Ez aztán összekapcsolható a jogszabály alkotással és a bónusz-málusz rendszerrel, vagy market piaci eszközökkel. Egy másik eszköz, amelyet meg kell vizsgálni, és tudom, hogy nem könnyű ezt szabályozni európai szinten, az az adó. Az erőforrás adók, vagy ha nem szeretik ezt a szót, akkor hogy a kérdés az, hogy tényleg megfizetjük az árát ezeknek az erőforrásoknak. A tanulmányokból az derül ki, hogy a munkatermelékenysége a, az elmúlt 30 évben nagyot nőtt éppen az adózás kapcsán. Miért nem mérjük fel, hogy ezt hogyan lehet az erőforrásokra alkalmazni, és lehet, hogy a hatékonyság is növelhető ezzel. Volt egy kérdés a célok meghatározásáról. Milyen célokat tudunk meghatározni az erőforrás hatékonyságra? Azt hiszem, hogy ez egy jó ötlet, és mi a kötelező célok mellett vagyunk. Azt hisszük, hogy csak a kötelező célok alapján teremthetők meg a feltételek. Így lehet előrelépni. Ez csupán az európai iparpolitika kérdése. Ha vannak jogi ösztönzők, jogi célok, akkor lehet biztonságos beruházást csinálni, meg energiatakarékos ipart. De ez csak akkor fog megtérülni, hogyha egészen világos a célok, és az egyik ilyen háttérösztönző lehet a hatékonyság növelése de hogyha a hatékonyságot akarjuk növelni, akkor annak a teljes hatását kell figyelembe venni, ami, amit a fogyasztásra gyakorol. Beleértve a fogyasztásra gyakorolt hatást. És így, amikor valamit bányászunk, akkor akkor hulladékot is termelünk. És ez nagyon nagy mennyiség, a hulladék 20-25%-a európai szinten, és ezt nem hasznosítják újra feltétlenül. Tehát erőforrás hatékonyság, kötelező célok, amely a teljes anyagi, teljes anyagkövetelményen alapul, amire szükségünk van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Májer úr utolsóként nem próbálom az összes kérdést megválaszolni. Az ipar szemszögéből értékelnék inkább. A Vegyipari Szövetség szemére Rics olyan bonyolult ö, dolgot jelentett, amely rendkívül megnehezíti a nyersanyagokkal való ellátását ennek az iparágnak, és a nyersanyag ö, ellátás biztonságát is csökkentette, de még nincsenek konkrét adatok ezt, illetve az ipar részéről. Ö, Nos, a kereskedelmi politikát illetően igen, véleményem szerint bilaterális kereskedelmi megállapodásokat kell használnunk arra, hogy az export csökkentésekről, korlátozásokról beszéljünk. Ukrajnával is megtettük ezt 2007-ben, és rögzítettük, hogy nem lehet export korlátozás a nyerságok tekintetében, és más esetekben is ezt meg kell tennünk. A szabadkereskedelmi egyezmények esetében ki kell használnunk a lehetőségeinket. Bütikofer úr, igen, az általános kereskedelmi preferenciai rendszert is lehet használni erre, hogyha valakinek hozzáférést, hozzáférést akar a piacunkhoz, akkor mi pedig azt várjuk, hogy adjon hozzáférést a nyersanyagaihoz. Arra a kérdésre válaszolva, ami az újrahasznosítást, az illegális export megakadályozását illeti, azt hiszem, hogy az irányelv kritériumot először következetesen végre kell hajtanunk, itt van az elektronikus ö, ö, hulladékokról szóló irányelv, itt meg kell különböztetni a használt készülékeket, a még használható készülékeket, és itt a bizonyítás terhe nem a vámosokat, hanem az exportőröket terheli. A vámosoknak képeseknek kell lenniük ezeket a kritériumokat és irányelveket alkalmazniuk. A kritikus és stratégiai nyersanyagok. Az EU bizottság 40 ilyen kritikus nyersanyagot azonosított, és ezek jelentős mértékben ö, megvannak az EU-ban vagy Németországban, de ez nem jelenti azt, hogy ö, az Európai Unióban a kritikus nyersanyagok meghatározásánál bizonyos országokban az is felmerült szempontként, hogy vannak politikus, politikai szempontból instabil országok, tehát említésre került, hogy például ezüst és ríz bányákat nyithatnak majd meg újra, vagy a ritka fémek, például Flensburg közelében jelentős mennyiségben lennének felelhetőek, ez felmerült a közelmúltban, Nos, a jövőben mutató technológiák esetében abszolút megtörténhet, hogy egy olyan nyersanyag, ami jelenleg nem stratégiai jelentőségű vagy kritikus jelentőségű, a jövőben ilyenfajta jelentőséget fog majd nyerni. A német ipar természetesen rendkívül aggódik amiatt, hogy exportkorlátozások állnak fenn a ritka fémek vonatkozásában kínai népköztársaság részéről. 80%-ban exportáljuk a ritka fémeket Kínából körülbelül. Van-e B-terv? Vannak bizonyos meggondolások a német ipar részéről, hogy hosszú távon például Bundesregierung finden ähm, hogy más országból próbálnánk ezeket beszerezni, a beszerzési országok körét diversifikálnánk, partnerségeket felgyorsítanánk, például Mongólia vonatkozásában, amely a ritka filmek egyik legnagyobb lelőhelye, vagy Kazasztán kerül gyakran említésre ebben az összefüggésben. Tehát abszolút vannak B-tervek, amelyek végrehajtásától még egy kicsit messzebb vagyunk. Elnök, köszönöm szépen következzék a második kérdezői kör, Angelika Niebler következik. Köszönöm szépen, elnök úr, két rövid kérdésem lenne. Még nem világos számomra, hogy hol van szükség politikai cselekvésre. Egyrésztről az illegális export, ugye az elektronikus hulladék, a használt autók már felmerültek. Vannak -e itt konkrét számadatok? Világos, hogy ez egy fekete piac, de ez egy hatalmas-hatalmas nagy probléma, -e, vagy egy méretű probléma. Tehát helyes lennék, hogyha a tagállamok részére vagy európai szinten konkrét számadatokat kaphatnék, amivel lehet majd bánni. És aztán azt mondta, hogy a hivatalnokoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy könnyebben ellenőrizzék a vámnyilatkozatokban, hogy mi illegális, mi legális, ez bizonyosan fontos és jó megközelítés. De ezzel bizonyosan még nem oldanánk meg a problémát, hogyha ez egy nagyon nagy probléma, tehát vannak-e más elképzeléseik, hogy hogyan lehet fellépni a nagy mértékű illegális kereskedelem ellen, hiszen nagyon sok nyersanyag illegálisan kikerül az Európai Unióból. A második dolog, ami említésre került az EU nyersanyagok vonatkozásában, ha jól értettem, akkor a bányászat az egyes tagállamokban gyakran nehéz, a hozzáférés az itteni nyersanyagokhoz. Nos, hol vannak konkrét akadályok vagy nehézségek, ez tagállami közigazgatási joge, közigazgatási akadályokról van ez szó e tekintetben, tehát hol vannak a korlátozások, és európai szinten van-e itt szükség konkrét cselekvésre? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Brezina kolléga következik. Děkuji za slovo. E, já e, si osobně myslím, že to, co všechno slyším o... Köszönöm szépen, és személyesen azt gondolom, azt gondolom, hogy amit a reciklikációról hallok, az, az helyes. Ugye van fordítás és hallható is. Tehát köszönöm. Amit a recyclingról hallok, azt a magam részéről egy olyan kérdésnek tartom, ami szinte természetes. Természetes, hogy mi európaiak ezzel foglalkozunk, és e, ezt támogatjuk E, ez rendjén van. De hogyha vitát folytatunk a nyersanyagokról, akkor ez egy olyan kérdés, amely a fő probléma mellett helyezkedik el, amelyel az európai ipar küzd. Az újrahasznosítás, a reciklikáció az egy esélye az ipar számára. A probléma akkor kezdődik, amikor az új erőforrások fogyasztásáról van szó, új koncentrátumokról, új fémekről, ezeket meg kell találni, és ez nagyon sok esetben az EU-n kívül található. Magától értetődő, hogy nagyon sok mindent lehet politikai eszközökkel tenni de hogyha megnyitjuk a piacainkat idegen áruk előtt, akkor a hozzáférése ezekhez a nyersanyag piachoz is könnyebben biztosítható. Másrészt úgy gondolom, hogy Európa nem az első, amely a nyersanyag kérdést meg kell, hogy oldja, ugyanis ha az Egyesült Államokat vesszük, akkor ezt az ügyet úgy oldották meg, hogy a bizonyos stratégiai nyersanyagokat egybe gyűjtöttek, és bizonyos szükséges mennyiséget tartalékolnak. Most nem ismerem a, a norma ö, számokat, hogy mit ír elő az ide vonatkozó jogszabály, tehát nem emlékszem a, a számokra, de mindaddig, amíg Európában 27 stratégia létezik a nyersanyag ö, nyerésre, addig, amíg nem találjuk meg, hogy milyen esélyeket nyújt ez az 500 milliós piac, és hogyan tudjuk ezeket a nyersanyagokat biztosítani, hát ezt az amerikai törvényt kell például venni, meg kell nézni, hogy a, vagy Kínát is megnézhetjük, minden egyéb területet meghódítanak, ugye Dél-Amerikában, Afrikában, de hát addig, amíg ez így megy, Kínában, meg az Egyesült Államokban, addig nem leszünk hatékonyak, hogyha mi is nem lépünk. Tehát ha a nemes fémek aránya egyre nő, és egyre több szükség, egyre nagyobb mértékben van szükség ezekre a ritka fémekre, ezekről hallottunk, de hát örülnék, ha hallanám, hogy szóval itt nem csak, a, nem csak Kína idézte elő ezt a problémát azzal, hogy az exportját megszüntette ezeknek a termékeknek, hanem nekünk, nyugati civilizációknak és van hibánk, mi is követnünk el hibákat. Tehát a kérdés az, hogy, hogy mi a természetvédelmet a stratégiai erőforrások elé helyeztük. Ugyanis nem csak Kínában vannak ilyen ritka fémek, nem csak ott bányázhatók ezek, hanem csak gyakrabban, gyakrabban fordulnak elő a természetben, mint az arany, ezek a ritka fémek. Tehát vannak európai lelőhelyek is, meg amerikai lelőhelyek is vannak csak az amerikai lelőhelyeket bezárták az ökológiai hatások miatt. Tehát a válságot mi magunk okoztuk magunknak bizonyos mértékig, és nem csupán a kínai exporttilalom. Ezt tehát meg kell oldani ja, vannak vietnámi lelőhelyek, amerikai lelőhelyek, de hát máshol is találhatók ilyen fémek. Csak egy példa arra, hogy jelenleg ezek a nemes fémek, ritka fémek, ez, egy, ez a mitosz alakult ki körülük, körülöttük, hogy és akkor ezt Kínával magyarázzuk csupán. És akkor ennek a háter előtt kezdünk el a megoldáson gondolkozni. De mi is hibásak vagyunk, és akkor könnyebb lesz megoldást találni. Mindaddig, amíg a primér nyersanyagokkal nem teszünk valamit, és nem más politikát alakulunk, alakítunk ki, akkor a mi iparunk folyamatosan válságban lesz a nyersanyag hiány miatt. Köszönöm. És Úszfok kollega nő következik. Köszönöm, hogy Eh, Först vill jag tacka er alla tre. Köszönöm szépen. Először is szeretném hálámat kifejezni önöknek. Hármajoknak az órahasznosítás kiváló bemutatásáért bemutatták, hogy miről is van szó, arról, hogy a hulladékkezeléstől most már egy magas technológiájú eljáráshoz jutottunk, és éppen ezért nagyon fontos, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, amelyek most itt a szakbizottságban felvetésre kerültek, hiszen itt egy ipari tevékenységről van szó, amelyet össze kell kapcsolnunk a fenntartható, környezetbarát fejlesztése. Úgy gondolom, ez egy kiváló megközelítés. És akkor el is térnék most a kérdésemre. Ugye folyamatosan azt hallhattuk, hogy prioritásokat kell e, kijelölni, hogy nagyon precízen kell eljárnunk. Amikor nyersanyagokról beszélünk, akkor ugye van egy uniós rendszerünk, van egy stratégiánk, egy nyersanyag stratégiánk, de hogyha önök határozhatnák meg, hogy, hogy ez, milyen nyersanyagokról legyen is szó, hogy ez a, annak érdekében, hogy minél pontosabban és célzottabban tudjunk eljárni, önök hogyan határoznák meg a nyersanyagoknak a csoportját, amelyek ehhez a stratégiához hozzátartoznak. Mit gondolnak, mely nyersanyagokról lehetne itt szó? Köszönöm szépen. Merkis asszony a szó. Én is csatlakozom Uszko kollégámhoz. Tehát mi is a meghatározásának, hogy szűkösség, mi az a szűkös vagy ritka nyersanyag? Szóval hallottuk a ritka földfémek eh, kifejezést is de a nyersanyagok esetében ugye nem csak ritka ásványokról van szó, hanem biomasszáról, fáról, hiszen ezek sincsenek a nagy mennyiségben jelen. Vannak más nyersanyagok is, amelyek szűkösek lehetnek, tehát nagyon fontos, hogy meghatározok egyáltalán miről is beszélünk itt. Itt, itt elsősorban ásványanyagokról volt szó, és röviden szeretnék visszatérni az előadásokra. Először is valóban köszönetet szeretnék mondani a részletes és kiváló válaszokért, de van egy kérdés, amelyet még nem válaszoltunk meg. Ez pedig arra vonatkozik, hogy, hogy mindannyian ugyanazokat a szűkösen rendelkezésre álló nyersanyagokat szeretnénk megkaparintani. Itt ugye, amit említettem, vannak olyan felhasználási lehetőségek vagy módok, amelyek talán kevésbé észszerűek vagy értelmesek, mint mások. Tehát ezt hogyan tudjuk kezelni ezt a kérdést? Hogyha az áron keresztül akarjuk meghatározni, hogy mi a hasznos felhasználás és mi nem, akkor nagyon nagy problémával kell szembenéznünk, akkor nem lesznek tiszta motorok, mert esetleg a nyersanyagoknak egy másik felhasználási módja vonzóbb lesz. Nem fogunk szélerőműveket építeni, mert a szükséges nyersanyagokat már máshol használták fel mert mondjuk az nyerességesebbek, vagy pedig a fogyasztó számára vonzóbb egy másfajta felszállási lehetőség. Tehát kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt szabályozni, piacra bízzük magunkat. Én nem szívesen szóval bíznám magam a piacra. Hogyan lehetne egy ilyen fogyasztási hierarchiát bevezetni a ritka nyersanyagok számára? Most meg Van Bremten asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először szeretnék elnézést kérni, kicsit szégyellem magam, amiért nem hallgattam meg az előadókat de szeretnék én is arról beszélni, amit a kolléganő is említett, a V, az elektronikus hulladékra vonatkozó irányelvre szeretnék rátérni, hogy mit tehet az állam és mit tehet a gazdaság. A miniplenárisan pontosan ez az irányelv kerül majd szavazásra, és a parlament elég egységesen áll hozzá az irányelvhez. Florenc úr, az előadó éppen távozott, én vagyok az egyik árnyék előadó, és nagyon fontos, hogy jövő héten jó eredményt érjünk el a szavazás során, hiszen nagyon ambiciózus célokat tűzött ki a bizottság, vannak újrahasznosítási célkitűzések, de vannak olyan intézkedések is, amelyek az exportok korlátozását célozzák itt nem az újra használat tilalmáról van szó a külföldön, hanem arról van szó, hogy ez a fajta export általában valójában az újrahasznosítást rejti magában, és ez ugyanakkor már problematikus, ha nem újrahasználatra, hanem újrahasznosításra van szó. És ezt ugyanakkor a tagállamok különbözőképpen látják, és hogyha nem támogatják a parlament az irányú kezdeményezését, akkor nagyon nehéz lesz ezt megvalósítani. És akkor egy kérdésem lenne Mayer úrhoz, de Csoma úrhoz is fordulnék ezzel a kérdéssel. Ugye az Umikot képvisel egy olyan vállalat, amit nagyon jól ismerek, amelyre büszkék lehetünk, hiszen kiváló munkát végez és a lobby munkájukat az Európai Parlamentnél végzik, de fontosabb lenne még Németországban lobbizni, hiszen Németország nagy befolyással rendelkezik uniós szinten, és egy nagy tagállam valóban gondoskodhatna arról, hogy a nyersanyag problémákra vonatkozó B-terv az újrahasznosítás sokkal hatékonyabb jogszabályokkal nyerjen támogatást uniós szinten. Köszönöm szépen, most pedig akkor egy rövidebb válaszkör következik. Mindenki megpróbál két percen belül választ adni a kérdésekre, tehát mindenki két percet kap, először is Csoma úré a szó. Köszönöm szépen! Ami az adatokat, illetve az illegális exportok kapcsolatos adatokat természetes nincsenek hivatalos adatok arra vonatkozóan, hogy mennyi illadikos, illegális export létezik. Impel foglalkozik ezzel a kérdése. Nagyon jó információkkal szolgálnak, különösen a kikötőkben szerzett információkkal nagyon sok illegálisan exportált termékre számolnak be, korábban már említésre került a kikötői vizsgálatokról. És egy másik lehetősége, másik lehetőség arra, hogy kiértékeljük ezt a helyzetet, ami egy kicsit nehezkesebb, ez pedig az, hogy a feltörekvő országokban keressük fel a kikötőket, és ellenőrzzük, hogy valóban újrahasznosítják-e az exportált termékeket, vagy pedig újra használják őket. Mi úgy becsüljük, kb. az exportált termékek 40%-a kerül újrahasznosításra, de ez csak egy becsült érték nyilvánvalóan. Mindenesetre óriási problémát jelent, és valóban a vám ellenőrzésnek arra kellene koncentrálni, hogy mi kerül exportálásra Európában, hogyha hatékony politikákat akarunk megvalósítani. Ami a ritka földfémeket illeti, nagyon röviden kitérnék erre, és lehet, hogy itt mi teremtettük a problémát, hiszen mi, vagy a, a, azok az országok, mint Kína, a, a, amelyek gazdagok ilyen ritka földfémekben, visszaélnek a lehetősége azzal, hogy mi bezártuk a bányákat, illetve mi is bezáratunk más országokban környezetvédelmi problémák miatt bányákat. És az urahasznosítás esetében is azért akarjuk a kötelező tanúsítást elérni, a, tehát a végső urahasznosítás esetében szeretnénk biztosítani, hogy valóban újrahasznosítást történik, és pontosan azért van szükség tanúsítása, mert nem szeretnénk, hogyha a egyáltalán nem környezetbarát telephelyekre kerülne Európába mindaz, amit újra kellene hasznosítani, és akkor ezért fontos, hogy egyenlő feltételekről beszélsünk, akár elsődleges, akár másodleges nyerségokra, az egyenlő feltételeket kell teremteni. ami pedig a az elektronikus földékre vonatkozó irányelv esetében fontos meg kell győznünk a tagállamokat arról, hogy, hogy, hogy tartassák be az irányelveket, illetve a különböző jogszabályokat a kikötőkben, az exportok esetében is be kell tartatni. Itt a tagállamokat be kell vonni ezekbe a gyakorlatokba. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Aditi úr, a szó. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdés, és ezt Merkez asszony említette, az erőforrás biztonság bizonyos ásványi anyagokkal kapcsolatban jelenik meg, de ez egy hosszú távi tendencia, amire fel kell készülnünk. Az erőforrásokhoz való hozzáférés egyre nehezebb lesz, és a biomassa és kritikus erőforrássá válik majd. Tehát én ismétlem, hogy az innováció a, a megoldás az üzletben, a fejlesztésben ugyanis ö, ö, ö, biztos, hogy a mostani erőforrások is ritkábban állnak majd rendelkezésre. A környezetvédelem és az erőforrás gazdálkodás között megfelelő egyensúlyra van szükség ez tehát meghatározó ez az egyensúly. És a bizottság dolgozik ezen, mondván, hogy ő felsorolta a kritikus nyersanyagokat, van egy ilyen lista, de ezekhez nincs hozzáférés Európában, csak a városi bányászatban, az urban mining keretében tehát a válasz ma az egyensúly érdekében az, hogy élni kell ezzel a lehetőséggel, ha majd a, a, a prioritások változnak, akkor a hazai bányászat lehet a legfontosabb, de most egyelőre a reciklikáció az urban mining segítségével. A harmadik pedig az irányelv, ami meghatározó lehetőséget ad és ez magyarázatot ad arra a vi irányelv, hogyha az innovatív eszközöket megfelelően használjuk, akkor ez sokat ígérő lehet. És az exportot is említem, vannak szigorú követelmények, amelyeket tiszteletben kell tartani, és akkor ezzel Nibler asszonynak is válaszolok. Azt hiszem, hogy nincs megfelelő adat, nincsenek adataink az illegális exportról, de nagyon sok minden eltűnik a hivatalos úton, és hát az első, ez az első lépés az illegalitás felé, és ez több, mint 50 százalék. Köszönöm szépen. Az illegális exportról már esett szó, de itt azt kell látni, hogy a különböző hulladék és az uzadékok illegális exportja az a szervezett bűnözés egyik fő tevékenysége, tehát a vámnak itt nagyon fontos szerepe van. Nincs idő részletekre kitérni a konkurenciát, illetően, de azért a természetvédelmi előírások és az egymással konkuráló tervezés is megjelenik itt a háttérben, tehát a bizonyos terület hasznosítási tervekkel kapcsolatosan. Úgyhogy egy részleteket is össze tudunk állítani, és ezt majd rendelkezésükre tudjuk bocsátani az nem fogja önöket meglepni, hogy ugye az ipari nyersanyagok azok, amelyeket bennünket elsősorban érdekelnek Németországban, és itt az ipari nyersanyagok, agrárnyersanyagok keverése nem igazán értelmes, tehát az ipari, iparpolitika keretében nekünk az ipari nyersanyagokra kell koncentrálni, és itt a kereslet, a rendelkezésre állás meghatározó. A német ipar megvan arról győződve, hogy a piac a leghatékonyabb eszköz a szűkösen rendelkezésre álló erőforrások előosztása terén. Úgyhogy ez lehet a megoldás, nem az állami politika azt hiszem, hogy fontos és helyes a reciklikációval kapcsolatosan hangsúlyozni, hogy erre a három oszlopra szükség van. A reciklikáció egyedül nem fogja biztosítani a nyersanyag ellátást az iparban, szükség van a nemzeti európai nyersanyagokhoz való hozzáférésre, és a reciklikáció mellett szükség van arra is, hogy a kritikus nyersanyagokat Európán kívülről szerezzük be, és ezért a kereskedelemnek is be kell itt kapcsolódnia. Köszönöm. Köszönöm, hölgyeim és uraim, köszönöm a három szakértőnek a sok érdekes információt és ezt az ajánlatot szívesen fogadjuk, hogy további információkat küldenek majd el nekünk, akkor a meghallgatás ezen részét befejezzük. Köszönöm szépen, és következzen a következő forduló. Kérem az előadókat, hogy itt a pódiumon foglaljanak helyet. Köszönöm. Ja. Wenn die nächsten Kollegen hier, Experten hier Platz genommen haben. Kérem a, az előadókat, hogy itt foglaljanak helyet, a következő forduló előadóit, mert ha itt vannak, akkor megkezdjük a munkát, illetve folytatjuk.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 Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich würde ganz gerne mit Nagyon szeretném megkezdeni a munkát, illetve folytatni, mert nagyon ki kell használni az időt, már eleve is késésben vagyunk ezen a héten. Nagyon szoros a program, úgyhogy az időt azt mindig ki kell használni. Akkor a második panelben már a nemzetközi perspektívákról fogunk hallani bizonyos kérdések már felmerültek. Köszöntöm a szakértőinket, Egert urat, Paolo Szát és Szuzsiro Szim urat. Remélem jól ejtettem ki a nevüket, ha nem, akkor javítsanak ki. Minden további nélkül szeretném rögtön elsőként megadni a szót Egert úrnak, aki professzor és a gazdaságtudományi főiskola igazgatója a kolorádói bánya főiskolán, bányászati főiskolán, és ő fog nekünk az amerikai helyzetről szólni, öné a szó. Mr. Chairman, uh, Kívánok, elnök úr, képviselő urak, hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, hogy részt vegyek ezen a panelon, és mint elhangzott, Roderick Egetnek hívnak, közgazdász vagyok, a Colorado School of Mines-ban dolgozom, és az alkalmazott tudományokkal, bányászati tudományokkal foglalkozom az Egyesült Államokban, és én magam a személyes véleményemet fogom elmondani és rögtön az elején szeretném tisztázni, hogy én nem az amerikai kormányzati álláspontot képviselem, ez az én személyes álláspontom, és nem pedig az amerikai kormányi, amit elmondok. Elhoztam írásban is az előadásomat, ez majd rendelkezésükre fog állni. Most a rendelkezésemre álló időben összefoglalom két részben ezt az írott előadást. Először tennék néhány megjegyzést, ezek tehát személyes megjegyzések, és négy javaslatot szeretnék előterjeszteni, és hát ez az én személyes hozzáállásomat fogja tükrözni, tehát hogy én hogyan is viszonyulok ezekre, ezekhez a kérdésekhez. A második részben megpróbálok a négy kérdésre választ adni, amelyeket kaptam önöktől tehát az én személyes hozzáállásom. Az első megállapításom az, hogy nem fog hamarosan elfogyni a nyersanyag készlet. Tehát az én érzésem az, hogy túlságosan sokat hallunk a nyersanyagokhoz való hozzáférésről, és a feltételezése mögött az, hogy elfogynak. Na most ez nagyon félre vezető. És ez átvezet a második kérdéshez, amikor arról beszélünk, hogy mennyire érhetőek el az anyagok, nyersanyagok, és mennyire biztos az ellátás, akkor ehelyett sokkal jobb lenne a földrajzra és az időkeretekre összpontosítani, és a költségekre és itt nem csak a közgazdasági költségekre gondolok a bányászatban és a reciklikációban, mert ez nagyon különböző, hanem arra is, hogy a kevésbé, kevésbé számszerűsíthető kérdéseket is nézzük meg a termelésben. A földrajz. Ugye a, a lényeg itt az, hogy az alkotalmak egy része ugye azzal kapcsolatos, hogy földrajzilag koncentrálódik a termelés, a kitermelés, és ez kockázatot jelenthet az ellátás biztonsága számára, illetve a hozzáférést illetően. Na most itt meg azt szeretném elmondani, hogy a földrajzi koncentráció és az import az nem ugyanaz. Sok esetben az import függőség az akár jó is lehet, hogyha az erőforrások ott jobbak, mint a az otthoniak, a hazaiak. Ami pedig az idő kereteket illeti. Itt különbséget kell tenni a rövid és a hosszú távú megközelítés között. Rövid távon az igazi kérdés a nyersanyagok kapcsán az a, az a kockázatok, illetve a, mennyire állnak ezek rendelkezésre, és a jelenlegi helyzetben megfelel -e ez a termelési kapacitásnak. Hát ez persze függ ugye a, a múlt befektetési döntéseitől, a kormányzati politikától a múltban és a jelenben. Ez egy egészen más kérdés, mint a hosszú távú megközelítés, amely inkább a geológiai elérhetőség, a technikai képességek függvénye, a, a politika kérdése, a a tudás, a technológiai tudás e, e, kérdése. Tehát ez volt a második e, gondolatom. A harmadik pedig a következő. Én közgazdász vagyok, és hajlok arra, hogy a piaci megoldásokat vizsgáljam elsősorban, és nem a kormányzatiakat. Tehát én azt mondom, hogy bár a piac nem jelent mindenre megoldást, azért ez mégiscsak meghatározó a, a nyersanyagokkal való ellátást és a nyersanyagok elérhetőségét illetően. A, az ellátás oldalán az elmúlt időszakban egy ilyen bányászati mánia jelent meg, és azt próbálták feltárni, hogy hol találhatók ezek a nagyon ritka földfémek, és hol van Kínán kívül ilyesmi. És a másik oldalon a piac megfelelő incentívákkal tud szolgálni, hogy hogyan lehet kivédeni a kockázatokat, amelyek esetleg a kritikus hozzáférhetőséggel kapcsolatban jelentkeznek. Tehát hosszú távon a helyettesítés kérdése jelenik meg, tehát hogyan tudjuk helyettesíteni esetleg ezeket az elemeket. És a negyedik személyes gondolatom pedig az, hogy annak ellenére, hogy a piacok nagyon fontos és meghatározó eszközök, de nem csodaszer a piac, és ezért a kormányzati tervezés is meghatározó lehet, és itt a kormányzat szerepének a jelentőségét hangsúlyoznám, tehát például a, a torz nemzetközi kereskedelem helyreigazítása, hogy ne torzuljon a kereskedelem, aztán a szabályozás javítása, hogy fejlődjön a hazai bányászat. A, a, nagyon fontos, hogy a ez hatékonyan működjön az Egyesült Államokban, ez megtörtént, és hát itt fontos a, a, az újra, a, a reciklikáció is. Tehát nem azt mondom, hogy, hogy a, a, ezek preferenciális megoldások a környezetvédelmi szabályozásban, de a szabályozási folyamat az sokszor nagyon bonyolult, időigényes. De látni kell, hogy szükség van ilyen folyamatokra. És végül pedig a kormányzat szerepét illetően jó, ha a kormányzat elősegíti az információ elemzést, a technikai műszaki fejlesztésben és elemzésben hogy jól értsük ezt a helyzetet, megértsük a problémák lényegét, ez javítja a döntéshozatalt, a tudományos kutatás, fejlesztés az egy fontos tevékenység, és ez nem csak a kereskedelem, és persze ezt alá kell, hogy húzza, meg kell, hogy segítse a magánszektor és amikor azt mondom, hogy információ, kutatás és fejlesztés, akkor az ásványok teljes életciklusára gondolok. Tehát a, a, az elérhetőségről, illetve hogy milyen mennyiség áll rendelkezésre, és mit jelenthet az adott nyersanyag esetében a reciklikáció. Tehát ez volt az én négy elgondolásom, és akkor most jöjjön a második rész ahol megpróbálok azokra a kérdésekre válaszolni, amelyeket önöktől kaptam. Az első kérdés az volt, hogy az Egyesült Államok hogyan értékeli a jelenlegi helyzetet az erőforrásbiztonság esetében. Ahogyan Európában, úgy az Egyesült Államokban sincs egy egységes ö, vélekedés a jelenlegi helyzetről. Nagyon sokféle megközelítés van, mindezek ö, ö, figyelmet követelnének maguknak akár a... Majd meglátjuk, hogy ezek a politikai megközelítések hogyan alakulna. Ezen kívül csak azt mondhatom, hogy a motiváció, illetve ahogyan a közvita terére lépett az erőforrás biztonság kérdése kicsit eltér attól, ahogyan azt Európában megvitatják. Amerikában két témára koncentrálunk, Először is a ritka földfémek hozzáférhetőség, elsősorban a kínai forrásokhoz való hozzáférés, erről is hallhattunk már korábban a mai délelőtt folyamán. A második terület, amelyre mi koncentrálunk, az pedig a tiszta energia. Egyrészt ugye eh, a nap, szél, eh, eh, energia, az elektronikus járművek, a, a energia technológiák körül óriási lelkesedés alakult ki de mindezekhez kis mennyiségekben nagyon ritka nyersanyagokra van szükség, tehát nagyon szűkösen rendelkezésre álló nyersanyagokra van szükség, amelyeket korábban egyáltalán nem, vagy csak kis mennyiségben használtunk fel. Tehát ezek most már kritikus ö, nyersanyagok, amelyek ugyanakkor, ha nem állnak rendelkezésükre megfelelő mennyiségben, akkor akadályozhatják a, az új a tiszta energiatechnológiák kidagazását, és ez uh, aggodalmat okoz az Egyesült Államokban is. Ugye itt elsősorban ritka földfémeket kapta föl a sajtó, de itt más anyagokról is beszéltünk. Tehát ez lenne a válaszom az első kérdésekre. A második kérdés pedig az, hogy az Egyesült Államok milyen szakpolitikai intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy biztosítsa a nyersanyag ellátás biztonságát számos jogalkotási és végrehajtási intézkedés történt. Egyelőre nincs egy átívelő, egy horizontális megközelítés van, és nincs egy olyan nyersanyag stratégia, mint amelyet itt Európában próbálnak kidolgozni, és nem igazán világos, hogy az amerikai politika milyen irányba kíván ezen a téren mozdulni. De szeretnék néhány kulcsfontosságú fejleményről beszámolni, az előző években ugye az egyik legfontosabb felemény az az volt, amikor az elnök Nemzeti Tudományos és Technológiai Tanácsa létrehozta az úgynevezett kritikai és stratégiai uh, ásványanyagokkal történő ellátással foglalkozó albizottságot. Ez volt az elmúlt év legjelentősebb eseménye ezen a téren. Ugyanakkor egyelőre még várjuk, hogy válaszokat adjon arra kérdésre, hogy hogyan lehetne a szövetségi kormány valamennyi területén ezt megvalósítani tehát a kritikus és ritka nyersanyagokkal kapcsolatos politikákat hogyan lehet megvalósítani, hiszen ez egy kormány szintű albizottság, valamennyi kormányzati ügynökségnek, inkább a Védelmi Minisztériumnak, az energiával, a belügyekkel foglalkozó minisztériumnak, illetve a környezetvédelmi hatóságnak, valamint a Nemzeti Kutatási Alapnak is együtt kell működnie. Tehát a kormányzat ezzel az albizottságok királya koordinálni a szakpolitikák összességet. Aztán a másik 2010-es esemény volt, a kritikus anyagokkal kapcsolatos stratégia nyilvánosságra hozatala, amelyet az energia ügyi minisztérium fogalmazott meg. Itt ugye a, a tiszta energiával kapcsolatos technológiák korlátozásra van szó, amiatt, hogy bizonyos nyerségokhoz nagyon szűkös a hozzáférés az energiaügyi minisztérium három prioritást határozott meg, három pillér dolgozott ki ugye ez a minisztérium, és bár ez a három pillér valamelyest eltér az uniós stratégia három pillérért. Az a három pillér egyrészt az eletási láncok diversifikációja, a második az, hogy helyettesítő anyagokat találjunk azon ásványanyagok számára, amelyeket nek az ellátását nehéz biztosítani, a harmadik pedig az újrahasznosítás és az újrahasználat fokozása. Ez a három stratégiai cél, amelyet az amerikai energiaügyi minisztérium kitűzött. Ami pedig a rövid távú prioritásokat illeti, a három intézkedés kívánok 2011-ben kidolgozni, ezt egy fontos a napirend meghatározása az energia és az erőforrás ellátás területén, aztán az elemzés és az információgyűjtés kérdése is nagyon fontos, hogy miért, és azért, mert sokan úgy gondolják, hogy nagyon nehéz az hozzáférhetőségi problémák egészét átvilágítani, és nagyon kevés az információ ezekkel kapcsolatban a vonatkozó piacokról, nagyon kevés az információnk, legyen szó Indiáról vagy Kínáról. Itt nagyon kicsi piacokról beszélünk, mondjuk a telúrium piacról, és kicsit nem igazán átlátható piacokról. Itt olyan iparágakról beszéltünk, ahol nagyon kevés a termelő, illetve a fogyasztó is. Ezek közül sokan érthető módon nem kívánnak információt kiadni, mert hogy az is versenyelőt jelent, ha valaki információval rendelkezik. Aztán a harmadik rövidtávú célkitűzés az, hogy a nemzetközi partnerekkel erősíteni kell az együttműködés elsősorban Japánnal és az Európai Unióval, hogy közös kezdeményezéseket indítsanak annak érdekében, hogy ezt a problémát megoldják. Tehát az energiaügyi minisztérium kritikus a jogok kapcsolatos stratégia ezt foglalja magában. Aztán van még egy további fontos esemény, ez pedig a nemzetközi kereskedelemre vonatkozik. Az Obama kormányzat foglalkozik azzal, hogy a Kína esetlegesen megsértett bizonyos WTO szabályokat, amikor is a széntiszta energiák exportját ugye támogatja. Ennek részeként a ritka földfémek exportját és felülvizsgáltak, és korlátozzák a ritka földfémek exportját annak érdekében, hogy a hazai felhasználást részesítsék előnyben, a, tehát ők ezeket a ritka földfémeket inkább hazai termelésben kívánják felhasználni, azokat az iparágakat támogatják Kínában, amelyek maguk fel tudják használni ezeket a ritka földfémeket. Mindenesetre ez ahhoz vezetett, hogy az Egyesült Államokban a United Steelworkers a 74-es 301-es törvény paragrafust felhasználva pert indított Kína ellen, a WTO előtt kíván eljárni Kína ellen. Végezetül 2010-ben számos jogszabályi alkotási kezdeményezésre és sor került mind a szenátusban, mint pedig a képviselőházban. Mi, mindezek azonban elhaltak, nem kerültek megszavazásra az utolsó ülésen, de minden esetre vitát generáltak. Itt minden esetre az elképzeléseket lehetett tesztelni, kipróbálni az esetleges kezdeményezéseket, és hát hagy foglaljam össze mindezeket, a kulcsfontosságú elképzeléseket, amelyek a vita során kikristályosodtak. Az egyik a a támogatás a hazai termelésnek, a tárolás, aztán a, az információs, az elemzés, a kutatás a felettes fokozása, a szakképzés fokozása, az engedélyezési eljárások, egyszerűsítés és így tovább. Az új kongresszusi ciklus a hónap elej, a hónapban korábban kezdődött, Egyelőre azonban nem látjuk még, hogy milyen jogszabályokat kíván alkotni ez az új ciklus ezen a téren. Aztán a harmadik kérdés arra vonatkozó, hogy a technológia, a kutatás milyen szerepet játszhat abban, hogy előre mozdítsa az innovációt és a biztonságot a erőforrás álltás területén. Úgy gondolom, hogy hosszú távon ez kulcsfontosság az innováció, a technológia, nagyon fontos, itt a geológia kérdések, a termékek életciklusa terén is nagyon fontos szerepet játszott a kutatás és az innováció. Végezetül pedig kitérnék arra a kérdésre, hogy a, az Európai Uniós az Egyesült Államok hogyan működhetnének együtt ezen a téren. Úgy gondolom, hogy a legnyilvánvaló két terület az együttműködésre az, az információgyűjtés, az információ megosztás, az elemzések készítése, hiszen az információ segíti majd, hogy jobban átlássuk ezeket a kérdéseket, jobb döntéseket hozhassunk, és jobb megoldásokat találjunk az ezen a téren fennálló kívásokra. A másik pedig a technológiai kutatás terén történő együttműködés. Úgy gondolom, hogy mindkét terem, téren létrejön az együttműködés, és nem csak kormányzati, hanem ipari képviselők és a tudományos élet képviselők részt vesznek majd remélhetőleg ebben az együttműködésben. Tehát ezek lennek az én személyes gondolataim, elképzeléseim eh, ezen a téren, illetve az én válaszaim arra négy kérdés, amelyet önök az Egyesült Államok az intézek. Köszönöm szépen a figyelmeket, és hát örömmel tekintek a vita elébe, illetve az, várom az előadásokat is, amelyekre még sor kerül. Köszönöm szépen! Én is köszönetet szeretnék mondani, és következő előadóként Paulo de Szát szólítom, aki a Világbanknak dolgozik, és ott foglalkozik a kőolajgázos bányászati politikával, és erről az oldalról fogja uh, megvilágítani ezt a kérdést. Paulo de Szá úr, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ebben a nagy presztízsű épületben, és elmondhatok néhány gondolatot a mi szervezetünkről. Egy kicsit változtatni fogok a megközelítésen, úgyhogy én nem képviselek semmilyen kormányzatot és semmilyen politikát. A mi szerepünk sokkal inkább az, hogy megnézzük a az erőforrásokban gazdag országok helyzetét, és segítsünk nekik ezt a nyersanyagot felszínre hozni. Úgyhogy néhány karakterisztikum a nyersanyag szektorból, ami, ami fontos nagyon fontos, hogy a kereskedelmi szabályokat és a kereskedelmi politikát szem előtt tartsuk. De hát az első szempont az a, az a hely. Ugye ott tudunk befektetni, ahol található a nyersanyag, a geológia tehát a kulcsfontosságú kritérium a nyersanyagok szempontjából. És amikor erről beszélünk, akkor itt a tőke kihelyezés szempontja ez, és nagyon fontos. A második fontos elem az az, hogy ez egy olyan szektor, ahol ö, ö, ö, nagyon fontos nyereséget lehet termelni. Hallottunk a termelési költségekről, hallottunk a földrajzi helyzetről, és azokról az országokról, ahol a legtöbb ilyen nyersanyag található. Ezek a termékek sokszor nagyon nagy nyereséget tudnak biztosítani ezeket általában szuper nyerességű elemeknek hívják. Sok anyag nagyon komoly figyelmet kap, nagyon komoly alkudozás tárgya a különböző hatalmak között, hogy hogyan lehet ezt, ugye a, a vásárlók a legjobb árat akarják kapni a termelőktől, a termelők pedig ugye természetesen arra törekszenek, hogy a legmagasabb árat érvényesítsék. Tehát vannak más tárgyalások is, de ezek a legmeghatározóbbak, mert itt a szuper profit a, a jellemző bizonyos nyersanyagoknál. Nem akarok soká beszélni. A harmadik szempont, amit figyelembe kell vennünk, ez inkább a bányászattal függ össze, Ez ugye a, a környezeti lábnyom kérdése, ahol ezek a fémek, ahol az olaj, a fém bányászat folyik, ott nagyon komoly nyomot hagy ez a tevékenység, és nagyon komoly befektetést igényel. Hát ugye az önkormányzatoknak is nagy itt a szerepük, de hát nagyon kis eszköz, kis összegek állnak rendelkezésükre. Tehát ezek a beruházások teljesen szétrombolják a hagyományos életmódot ott, ahol ez a bányászat folyik, és tehát ennek nagyon-nagyon komoly hatásai, implikációi vannak a kereskedelem politika és a nyersanyag stratégia számára. Tehát összefoglalva a Világbank az egyik legnagyobb politika tanácsadó, technikai segítséget nyújtó intézet a az ásványokban, illetve erőforrásokban gazdag országok számára a fejlődő világban, több mint száz országban van programunk, és segítünk nekik kialakítani a jogi kereteket, a megfelelő intézményeket létrehozni, ennek, ezeket megvalósítani, adatokat, információkat biztosítunk a kormányzatok számára, hogy jobban tudjanak döntéseket hozni. És a tárgyalás ősi módokat és a különböző megállapodások elérése érdekében a nagyobb társaságokkal, multinacionális társaságokkal, én a nemzetközi intézmények szerepéről kell, hogy beszéljek, ez volt az egyik kérdés a természetes erőforrásokkal kapcsolatban. A mi szempontunkból a szerepünket két területen látjuk, a kereskedelemben és a fejlesztésben, a, fejlő, a fejlesztési segélyben. A konfliktus megoldás, a kereskedelem elősegítése, de a Világbank azért tanácsadó is a kereskedelem politika terén a kormányzatok számára, és a nyersanyag az sokszor kulcsfontosságú a politikai tanácsadásban. Itt mindenképpen a diszkrimináció mentességre törekszünk. Egyenlő játékszabályokat szeretnénk, hogy minden beruházó, minden befektető ugyanazoknak a kritériumoknak felelje meg, amelyeket a nemzetközi kereskedelmi szabályok meghatároznak és nem szabad, hogy a nemzeti jogszabályok ennek ellent mondjanak. És szeretnénk az export, azt gondoljuk, hogy az exportkorlátozás hosszú távon nem lehet hatékony, rövid távon lehet, hogy azt eredményezi, hogy az árak megemelkednek, de ez hosszú távon káros a piaci fejlődésre és a termelő országok számára is. Egy fontos kérdés az árak volatilitása, ez most nagyon aktuális. Az olaj erre a legjobb példa. Erre figyel mindenki, de az árak is emelkednek szinte mindenhol. Az elmúlt években nagyon sok változás történt, és a tendencia itt is az, hogy sokkal nagyobb a volatilitás, mint a múltban. Úgyhogy itt is fontos az esetleges beavatkozás a multilaterális intézmények részéről, amelyek segíthetik az átláthatóság kialakulását. És így van ez a kulcsfontosságú nyersanyagokkal kapcsolatban is. Ez a fogyasztással, termeléssel és persze a kereskedelemmel és az ártendenciákkal kapcsolatos most európai szinten is vannak kezdeményezések, és a G20-as szintjén is, de elsősorban az európai országok vetették ezt fel, hogy milyen fontos az átláthatóság ezeken a piacokon. És ezt is, itt is tudunk támogatást nyújtani. A nyersanyagokkal kapcsolatban mi mindenek előtt a fejlesztésre összpontosítunk. Azt gondoljuk, hogy a bányaipar fejlesztése nagyon fontos a, az erőforrások rendelkezésre állása szempontjából mindenek előtt a fejlődő országokban. Az elmúlt években nagyon nagy energiákat fordítottunk a kutatásra, hogy milyen feltételek mellett tud a bányaipar hozzájárulni az élet színvonal javulásához az erőforrásokban gazdag országokban, és milyen körülmények között lehet elkerülni a káros környezeti hatásokat. A nyersanyag gazdagság az nem átok, hanem mi azt hiszük, hogy az megfelelő politikával az egy igazi áldás, és hogyha ezt emberi tőkévé is tudjuk alakítani, és mi a szerepünket, mi abban látjuk, hogy segítsünk a, az államoknak, hogy végig tudjanak menni ezen a folyamaton. Öt területre összpontosítunk. Itt gondoljuk azt, hogy ez meghatározó. Így tudnak a nyersanyagokban gazdag országok fenntartható módon fejlődni, és itt van lehetőség együttműködésre, a nyersanyag stratégiában, amit az importáló országoknak kell kialakítaniuk, az EU-nak is. A múltban a nyugati importáló országok az árakra összpontosítottak. De mindenki tudja, hogy 2004 óta a BRIC országok nagyon komoly fejlődésnek indultak, nagyon nagy volt a növekedési ráta, és ez új feszültségeket okozott az ellátásban, és új versenyt eredményezett az erőforrásokhoz való hozzáférés területén. Néhány brik ország nagy befolyással volt a nemzetközi piacokra, és hát próbáltak profitálni ebből a kereskedelemből a nyersanyagkereskedelem segítségével. És úgy alakították a kereskedelem politikájukat, hogy a hátrányból előny legyen az ő számukra. Hát ez infrastruktúra is kell. És hát itt nagyon komoly hiteleket kaptak ezek az országok infrastruktúra fejlesztésére. Az én elgondolásom a hagyományos importőrök számára az az, hogy Meg kell változtatniuk a hagyományos politikájukat, meg kell felelni az új piaci tendenciáknak, és az, hogy a országok ott vannak a versenyben. És hát a világbanknak és a nemzetközi szervezeteknek az a feladata, hogy megfelelő együttműködést segítsen kialakítani. Van egy fogalom, amit a kínai hatóságok használnak, hogy amikor mi win-win helyzeteket szeretnénk előállítani, tehát, és akkor plusz még ugye a, a, a fenntartható fejlődést is elő kell segíteni, tehát a kínaiak is mindig ezt a win-win megoldást szorgalmazzák. megfelelő ellátási stratégiát kell kialakítani, együtt kell működni a gazdag országokkal, a nyersanyagokban gazdag országokkal, ezt be kell építeni a prioritások közé. Itt nem csak a hozzáférés kérdését kell felvetni, hanem azt is, hogy hogyan tudunk segíteni, hogy ebből jólét, jólét legyen a, a fejlődő országokban hogy ebből ők is profitálnak, mert ez hozzájárul az életminőség javulásához ezekben az országokban. Tehát be kell építeni az ellátási politikát a nemzeti fejlesztési politikába ezekben a fejlődő országokban, ez a siker kulcseleme. A második összefüggés és ezt nem lehet eleget hangsúlyozni, ez a transzparencia. Ez nagyon komoly befolyással van az árupiac működésére, a transzparencia hiánya sokat árt. Itt már sok kezdeményezés történt. Mi úgy gondoljuk, hogy a megfelelő ellátási stratégiának elő kell segíteni ezt is. Tehát elő kell segíteni az átláthatóságot a piacon, a nyersanyagpiacokon. A harmadik tényező. A harmadik tényezőt is már emlékszem, tettem, hogy 2004 óta nagyon nyereségessé vált a, az erőforrások által salva való foglalkozás, és az exportáló, a nyersanyagokat exportáló országoknak is megfelelő juttatást kell juttatnunk, hogy nekik is megérje ezeknek a nyersanyagoknak az exportása, tehát fontos a fiskális szabályozása és a nyersanyag ellátásnak, hiszen a nyersanyagok egyre fontosabbá váltak a kereskedelmi tárgyások során, az együttműködési politikákban is egyre fontosabbá válik az együttműködés az exportáló és az importáló országok között, és hát fel kell ismernünk, hogy nyers anyagok megfelelő ellentételezése és részét kell, hogy képezze a nemzetközi kereskedelmi megállapodásoknak. Éppen ezért az adózás eh, átláthatóvá tétele a legelőnyösebb út, bár igaz, hogy a, különösen a gyengébb állambereszkedésekkel rendelkező országok esetében ez nehéz lehet, bár pontosan ezek az országok, amelyek e, ugye preferenciális, kedvezményes bánásmódot kérnek tőlünk, és nem biztos, hogy hosszú távon e, ez számukra előnyös. Tehát a méltányos ellentételezés nagyon fontos, amit mondtam, és aztán a negyedik pont pedig a, a nyerségok exportjára vonatkozik úgy szintén. A, az importáló országok ugye azért importálják ezeket a nyerségokat, hogy átalakítsák a, az iparokat, de ez nem jelenti azt, hogy szükségük van a nyersanyag termelő kapacitásokra és Mi leginkább azt láthatjuk most, hogy a kitermélés kiváló lehetőséget kínál arra, hogy, hogy összefogják az ehhez kapcsolódó tevékenységeket, és ilyen szerződéseket dolgozzanak ki, tehát a kitermelő tevékenységet például Csillében, Botswánában és más országokban, csak hogy egy példát nevezek, a, a kitermelés, a bányászat köré sikerült felépíteniük újfajta vállalatokat, iparágakat is, és ez természetesen jó az ő országok számára, és ezt is figyelembe kell venni. hiszen egy exportáló országnak ez az egyik legnagyobb ambíciója, hogy maga is fejlődjön. És még az utolsó pont, már az elején is említettem, ezt nem szabad megfelelkezünk a helyi közösségekről. Nem csak arra van szó, hogy hatékony kereskedelmi politikát kell folytatni a nyersanyagok területén, és megfelelő árat kell fizetni a nyersanyagokért, hanem arról is gondoskodnunk kell, hogy a közvetlenül érintett helyi közösségeket a helyi lakosokat is figyelembe vegyük, és fontos, hogy ők is hasznot húzzanak a bányászatba, a kitermelésbe, különben konfliktusok elébe fogunk nézni. Nagyon gyakran láthatjuk ezt például Latin Amerikában, ahol a helyi közösségek ellenzik az olaj és ásványi anyag projektek eh, fokozását hiszen ők nem látják, hogy bármiféle hasznuk is számozna ezekből az új kezdeményezésekből. Tehát fontos, hogy a helyi közösségeknek is biztosítsunk ilyen előnyöket. És akkor lezárásképpen arról szólnék, hogy, hogy melyek a lehetséges eszközök, amelyek segíthetnék erősíthetnék az együttműködési stratégiákat a nyersanyagok terék. Már említettem, illetve nagyon sokszor említettük már ezeket, de szeretném újra ezeket a nyilvánvalóan fontos elemeket megemlíteni. Az elsődleges fontosságú a, a jó szerződések, a jó megállapodások kötésének meg, teremtését, tehát hogy lehetőséget kell biztosítani az exportáló országoknak arra, hogy megfelelő és jó megállapodásokat tudjanak kötni az infrastruktúrát, a ráépülő iparágakat, és fejleszteni tudják. Így a nyersanyagban gazdag országok kormányzatének valóban látniuk kell, hogy milyen fontos döntéseket hoznak. Itt nem csak a világbanknak van szerepe, hanem nagyon sok multilaterális szervezet, és foglalkozik azzal, hogy a kormányzatok megfelelő döntéseket hozzanak. Egyelőre még nem születtek megállapodások a nemzetközi befektetőkkel, de e, ezeket a döntéseket mindenképpen átláthatóvá kell tenni. Aztán a második pont, a kormányzatoknak tudniuk kell, hogy miről is tárgyalnak a nyers anyagok esetében aszimmetrikus információkról beszélnek a résztvevők, a gazdaság és a politika területén, hiszen vannak olyanok, akik nagyon jól ismerik a piacot, a geológiai körülményeket, feltételeket az adott országban, ismerik a kitermelési lehetőségeket, és aztán vannak olyan kormányzatok, váltok, amelyek nagyon-nagyon kevés információval rendelkeznek. Tehát itt a, az együttműködés másik fontos területe lehet a geológiailag fontos, stratégiailag fontos nyerségokon gazdag területeknek a fejlesztése, és ugyanakkor a kereskedelem és az információ megosztás átláthatóvá tétele a nyersanyagok tekintetében. Aztán a legfontosabb ajánlást a végére tartogattam, annak érdekében, hogy piacokat átláthatóvá tegyük, és a kormányok jó megállapodásokat tudjanak kössenek, fontos a kormányzatok társadalmi elszámoltathatósága, felelőssége, tehát a civil szervezeteket is be kell vonni ebbe a folyamatba, mind az erőforrásokban gazdag országokban, mind pedig az importáló országokban fontos őket bevonni az átláthatóság, a méltányosság biztosításának érdekében, és minden kormányzatot elszámoltathatóvá kell tenni. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen a részletes információkat, és utolsóként Szem úr kap szót, aki az Élelmiszerbiztonság és Gazdasági Fejlődés Felelőség igazgató helyettese az Európai Ügy Külügyminisztériumban Franciaországban. Tessék! Köszönöm, elnök úr! Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uram, mi uraim, képviselő urak és hölgyek, mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az Ipari Kutatás és Energiai Szakbizottságnak az Európai Parlamentben a meghívásért, hogy bemutathatom a G20-ak keretében a francia kormány megközelítését a nyersanyagok vonatkozásában. Bevezetésként először is emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy a nyersanyagok kérdése és különösen az árvolatilitás kérdés a nyersanyagok vonatkozásában egyike a nagy prioritásoknak a G20 francia elnökség alatt. A köztársasági elnök úr hétfőn is emlékeztetett erre, amikor sajtókonferenciát tartott, hogy megindítsa a G20 és G8-as francia elnökséget. Miért is prioritás ez a téma számunkra? A megállapításunk a következő mindenek előtt a nyersanyag piacon feszültségek állnak fenn a kereslet és a kínálat között. Hosszú távon természetesen a kereslet növekedésére lehet számítani, miközben a kínálat továbbra is viszonylag korlátozott marad. más részről egyre erősebb finanszírizációt tapasztalhatunk a nyersanyagpiacon, tehát a származtatott termékek pénzügyi piacának fejlődését látjuk a nyersanyagok vonatkozásában, és ez egy nagyon erős volatilitást eredményez a nyersanyagok piacán. Ez a volatilitás bizonyos esetekben úgy jelenik meg, hogy elvelik egymástól az árak alakulása, és az alapvető piaci elemek alakulása, tehát a termelés, a fogyasztás és a raktározás. A G20-ak miért is foglalkozik ezzel a témával? Azért, mert a világ legfejlettebb gazdaságai tömöríti a legnagyobb szereplőket a nyersanyagpiacon. A G20-ak fellépése ezen a területen már jóval a francia elnökség kezdet előtt megindult a nyersanyagok árvolatilitása tárgyában, már sor került a Pittsburghi G20 csúcs találkozó nyilatkozatára, vagy a torontói, vagy a szőuli csúcs nyilatkozatára is utalhatnék. Két részre osztanám a beszámolómat. Az első részben arra, hogy mit javaslunk, ami a pénzügyi piacokat illeti, a nyersanyagok pénzügyi piacát, a második pedig megközelítésünk a nyersanyagok fizikai piacára vonatkozóan, különös hangsúlyjal az energetikai nyersanyagokra és a mezőgazdaság és élelmiszeripari nyersanyagokra, hiszen ez az a két típus, ahol a G20-ak felépés a legstruktúráltabb. Nézzük először a pénzügyi piacokat. A pénzügy a G20-ak munkájának tárgya már nagyon hosszú ideje. A francia elnökség alatt a G20-ak keretében dolgozunk a szőuli végkövetkeztetéseken, amelyek a múlt év novemberéből datálódnak, és egy mandátumot kapott az, az értékbizottság e tekintetben, annak érdekében, hogy dolgozzunk a rendeleten, illetve a felügyeleten, amely a nyersanyagok származtatott termékének pénzügypiacával foglalkozik. Hogy aztán áprilisban, ez év áprilisában egy jelentést készítsünk erről a témáról, amelyet a pénzügyi stabilitási tanács fog megvizsgálni. Mi is a célkitűzésünk? Nyilvánvalóan nem az, hogy megtiltsuk a spekulációt, hiszen ez teljes mértékben lehetetlen lenne. Sokkal inkább az, hogy nagy elveket alakítsunk ki, amelyeket a G20 partnereknek majd alkalmazniuk kell a származtatott nyersanyag termékek pénzügyi piacán. Ezek az elvek elsősorban az átláthatóság az, a műveletek átláthatósága annak érdekében, hogy a műveletek összessége, amelyek a nyersanyag termékek származtatott termékeinek piacára vonatkoznak, ezek ismertek legyenek. Számos műveletről van szó, mind értéküket, mind számukat illetően. Az over-the-counter típusú műveletekre utalnék, tehát itt arról van szó, hogy ezen műveleteket be kell jelenteni, ezeket regisztrálni kell, hogy mindenki tudatában legyen ezeknek. És nagyobb átláthatóságra van szüksége az operátorok, a szereplők vonatkozásában is, hogy legyen egy olyan eszköz a kezünkben, amely lehetővé teszi, hogy megkülönböztethessük a kereskedelmi szereplőket és a nem kereskedelmi szereplőket, amelyeknek csupán pénzügyi céljuk van. Itt a mm, piaci visszaéléseket is limitálni kell, hogy a piacon semmiféle beavatkozásnak ne legyen az az eredménye, hogy túlzott jellegű legyen, és kényszerítő jellegű, például az árak alakulására. És itt a piaci pozíciók korlátozásáról is szó van. Javítani kell az együttműködést a pénzpiacok szabályozói és a fizikai piacok szabályozói között. Ez a munka a pénzügyi piacok vonatkozásában le fog majd zárulni egy jelentéssel, amelyet egy kutatócsoport, egy tanulmányal foglalkozó csoport készül, készít, amely tanulmányt a G20 minisztereknek kell majd bemutatni. Az R volatilitások okait vizsgáljuk és következményeit ezeknek a jelenségeknek, makroekonomai szinten, hogy milyen kihatású van az ár volatilitásnak az inflációra, vagy a különböző egyensúlyhelyzetekre. A második eleme a beszámolomnak, hogy mit javaslunk a fizikai piac vonatkozásában. Kezdjük az energiával. Mivel a G20-ak munkája az energia vonatkozásában már elkezdődött, a francia elnökség alatt folytatjuk ezt a munkát, és emlékeztetnék arra, hogy ezen munkák célja főként az, hogy az információk átláthatóságát javítsa. A JODAI, a Joint Oil Data Initiative mentén, tehát javítani kell a szabályosságot, a megbízhatóságot, a határidőket, ami az információ átadást illeti a piacon, ugyanakkor a lehető legteljesebb információra van szükség, beleértve a készleteket, a beruházásokat a kőolajipari ágazatban. A tájékoztatás átláthatóságán túlmenően az energiacsoport a G20-okon belül dolgozik a termelők és fogyasztók közötti párbeszédjavításán, természetesen támaszkodva az energia, a Nemzetközi Energia Ügynökségre, illetve fórumra. Partnereinknek javasoltuk, hogy ezen két hagyományos munka, munkán túlmenően, tehát az információ és a perbeszéd a termők és a fogyasztók között, kezdjük meg a munkákat a tiszta energiák és az energiahatékonyság tárgyában is. Olyan témák ezek, amelyekkel ez szakbizottság már foglalkozott. A mezőgazdaság és élelmiszeri nyerségok tárgyában egy új területről van szó, mert a G20-ak ezen kérdésekkel ugyan már foglalkozott, de nem dolgozott még azon eszközökön, amelyek az elvonatítást csökkenthetik, és enyhíthetik ez, azokat az negatív hatásokat, amelyeket az árvolatilitás a sérülékenyebb szereplőkre gyakorolhat. Tehát itt van a szeuli cselekvési terv a fejlesztés tárgyában, nyolc nemzetközi szervezet kapott erre mandátumot, hogy március végén jelentést készítsenek, nyolc nemzetközi szervezet, ezek a, mező, a, az, a FAO, a Nemzetközi Élelmiszeripari Fórum, az Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Fórum, Fórum, az ENSZ megfelelő szervezete, a WTO, a Világbank, a mezőgazdasági és gazdasági fejlesztés csoport. Ezt a mandátumot, tehát a fejlesztés tárgyában dolgoztuk ki, valamint az élelmiszerbiztonság tárgyában, és a G20 francia elnökség utolsó újítás az volt, hogy megszervezik a G20-ak mezőgazdasági minisztereinek találkozóját június hónap végén, hogy foglalkozhassanak a mezőgazdaság és élelmiszeri nyersanyagok árvolatilitásának témájával. Milyen útvonalak mentén akarunk dolgozni e tekintetben? Nos, természetesen a fő téma az információ átláthatósága, a nemzetközi koordináció, amelynek lehetővé kell tenni az olyan témákkal való foglalkozást, mint az exportkorlátozás, vagy a készletezési, raktározási politika, a biztosítás garancia kérdése is nagyon fontos, hogy a sérülékenyebb szereplőket védhessük, és a negyedik dolog a termelés növelése, a mezőgazdasági termelékenység javítása kapcsolódva a, mező, a felelősség teljes mezőgazdasági elvek érvényesítésével. Végezetül elmondanám önöknek, hogy ezen témákkal kapcsolatban a kulcs szó az együttműködés valamennyi G20 beli partnerünkkel. Egy viszonylag új témáról van itt szó, a G20-akon belüli munkaszabályok az egyhangúságot követelik meg, tehát a konszenzust. Itt nem arról van szó, hogy a különböző álláspontokat favorizálnánk, hanem mindig is egyetértésre, megállapodásra törekszünk. A nyersanyagok, az ásványi nyersanyagok témája nem energetikai és nem mezőgazdasági jellegű nyersanyagok témája, nem képezi különösképpen a munkáink tárgyát, ugyanakkor ez nem akadályoz meg abban, hogy amit tenni tudunk például a pénzügyi és a fizikai piacok kapcsolatos munkák tárgyában, az lehetővé kell, hogy tegye, hogy javítsa a nemzetközi közösség reakcióit erre a különleges jelenségre, ami az ár volatilitás a nyersanyagok piacán a partnereink együttműködésével, de különösen az európai partnereinkkel való együttműködés révén, hiszen elmondtam, hogy milyen elemekkel kapcsolatban fogunk dolgozni. Nos, ez teljes mértékben megfelel az Európai Unió megközelítésének ezzel a kérdéssel kapcsolatban, amely megjelenik az Európai Bizottság közleményében, a nyersanyagokkal kapcsolatos kezdeményezésben. Türelmetlenül várjuk tehát a felülvizsgált változatát ennek az anyagnak a következő napokban. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim, nagyon részletes információkat kaptunk, úgy gondolom erre szükség is van, egy újfajta megközelítést hallhatunk, és akkor jönnek az első hozzászólások, Bacsitis kollégái legelőször is a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Valóban szeretnék köszönetet mondani az előadóknak ezért, ezekért a részletes információkért a nyersanyagok vonatkozásában. Magától értetődő, hogy a mai vita és a helyzet mindenképpen hosszú távon is kiadással lesz az uniós politikákra. Hallhattuk, hogy nem biztos, hogy aggódnunk kell a, nyerságok miatt, de a jelenlegi nemzetközi helyzet azt mutatja, hogy a győztes, a nyertes államok egyre inkább instabil a politikai szempontból, és ezt összefüggésbe hoznám azzal, hogy az ár emelkedés 2004 óta komoly kihatással volt a politikai helyzetre az érintett nyersanyagban gazdag országokban. Ezért azon a kérdésem, hogy a politikai helyzet nem fog-e kihatni a nyersanyagok kitermelésére. Nemrégiben még a nagyvállalatok önállóan kötöttek szerződéseket, és maguk importálták a nyersanyagokat, de az információk arról tanúskodnak, hogy, hogy az átláthatóság egyre csökken, és az Afrikában, Ázsiában elköltött európai pénzeket leginkább illegális tevékenységek finanszírozására fordítják. Jó példát láthatunk erre Kínában, hiszen Kína a globális importpolitikát felügyeli tulajdonképpen. Ezért úgy gondolom, hogy az export feltételek szigorításával kellene megbíznünk az államokat, annak érdekében, hogy az unió közös céljait, illetve az Egyesült Államok céljait el tudjuk érni, és ezáltal a politikai stabilitás is elősegítenénk az érintett országokban, amelyek ugye exportálják elsősorban ezeket a nyersanyagokat. Köszönöm szépen, Polszkóval kapja meg a szót. Köszönöm. Köszönöm először is. Szeretném megköszönni a három rendkívül érdekes előadást a vendégeinknek. Érdekes volt hallani, hogy a Világbank milyen szerepet játszik abban, hogy egy egyensúly alakuljon ki azon országok között, amelyek biztosítják a nyersanyagot, és azok között, akik ezt megvásárolják. Két kérdésem lenne. A mezőgazdasági nyersanyagok ugyanis az elmúlt időszakban egyre több szó esik erről is, és ez egy nagyon fontos kérdés. De egyfajta bizonytalanság uralkodik ezen a területen. Amikor stratégiai nyersanyagokról beszélünk, akkor nem gondolunk automatikusan a mezőgazdasági nyersanyagokra és ez azt jelenti, hogy esetleg bizonyos veszélyeket rejt magába, hogyha egy fogalommal akarunk mindent jelölni. Az Unió számára nagyon fontos a nyersanyag stratégia kialakításakor, de ilyen általánosan megfogalmazva ez annyira komplex terület, hogy túl általános, de hát az élelmiszer árak, az élelmiszerválság azért ennek köze van az Európai Unió politikájához, de persze a nyersanyagokhoz is, amelyek az Európai Unió nyersanyag stratégiájának középpontjában kell, hogy álljanak. Úgyhogy erre a másik szempontra is figyelmet kellene szentelnünk. Most azon gondolkozunk, hogy hogyan lehet a döntést hozni a nyersanyagokkal kapcsolatban. Kínáról beszéltünk, Afrikáról beszéltünk, a sarkvidék az is egy új terület, mert ott is sok szereplőnek kell tárgyalni, ugyanis ott is van sok lelőhely, kérdés, hogy a, az északi sarkot jobban el tudnánk érni, mint a világ, tehát ott többet tudnánk esetleg elérni, mint a világ többi részén, ahol a nyersanyagokat kitermeltük, tehát el lehetne kezdeni a tárgyalásokat erről is, hogy mi legyen az északi sarkkal. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Ebben a, az összefüggésben lenne egy kérdésem Egert professzorhoz. Ön azt mondta, hogy a nyersanyag hiány kérdését egy kicsit nagyobb nyugalommal kezelhetjük. Van elég nyersanyag. Azért egy kicsit szeretnék többet hallani öntől ezzel kapcsolatban. Hogy jutott erre a kijelentésre, és ebből mi következik ön szerint? Ez más következményekkel is járhat, mint amit a panel első részében hallottunk. Bütikofer kollega is jelentkezett, de most éppen kiment, úgyhogy azt mondanám, hogy akkor most röviden válaszoljanak az előadók, és akkor kezdjük önnél, Zé úr. Köszönöm, elnök úr. A termek, termékeket illetően de differenciált megközelítésre van szükség, ez a G20-ak megközelítése is, hiszen három különböző területtel dolgozunk, a pénzügyi piacokkal, hiszen ott a termékek miensége nem számít annyira, és aztán ott van a mezőgazdasági piac, a mezőgazdasági élelmiszerbiztonság és élelmiszer termék szakértőkkel, és aztán más részről pedig ott van az energetikai piac. Tehát megkülönböztetésre van, van ez szükség, megkülönböztetésre igen. Ez az az elv, ami mentén dolgozunk, az átláthatóság, a perbeszéd a termelők és a fogyasztók között, az együttműködés. Nos, mindez olyan elv, amelyet mindenféleképpen ö, alkalmazni kell mindegyik piacra. Nos, az északi sark az nincs a G20-ak napirendjén. Köszönöm. Akkor a világban képviselőjét kérem, de urat, hogyha tud válaszolni, nem muszáj, de ha van mondani valója, akkor természetesen várjuk a választ. Köszönöm szépen. Csak egy nagyon rövid megjegyzés a nyersanyagok hiányával kapcsolatosan, illetve hogy nem állnak bőven rendelkezésre. Ugye beszéltünk az információról, meg a rövidtávú megközelítésről hallottunk, és e, így fontos, mert nem csak azért, mert számos országban nagy az instabilitás, hanem sok esetben az időjárás is komoly megszakításokat okoz az ellátási láncban, ahogy erre láttunk példát. Az északi sark az egy szent hely a környezetvédelem számára, és ott a környezetvédelem áll az első helyen, nem annyira a természeti erőforrások. Egy elég nagy feszültség van, a, hogy hogyan a, a nemzetközi kapcsolatokban, hogy hogyan lehet ott bizonyos fejlesztéseket elindítani, és milyen pénzügyi erőforrásokra van szükség. Azt hiszem, hogy itt még nagyon komoly vitára van szükség ezen a területen. Köszönöm. Eget professzor úr. Jó, hadd reagáljak az elnök úr által feltett kérdésre, ami igazi kihívás hogy túlságosan nyugodt vagyok, ami a nyersanyagok rendelkezésre állását illeti. Hát hadd mondjam el ezt részletesebben. Azt hiszem, hogy a nyersanyagok elérhetősége az négy-öt tényezőtől függ. Ugye van a geológiai dimenzió, hogy van-e és hol van az adott erőforrás, van egy technikai dimenziója az elérhetőségnek, hogy megvan-e az a technológia, amivel ezt felszínre tudjuk hozni. Ismerjük ezeket a folyamatokat, tehát a bányászati technológia, a harmadik, az a környezeti, szociális, geopolitikai dimenzió. Az elgondolás ugye az, hogy a kérdés az az, hogy bányászhatunk-e úgy erőforrásokat, hogy ez összeegyeztethető a környezeti preferenciáinkkal, és lehet úgy bányászni, hogy azt előtt össze tudjuk egyeztetni a helyi közösségek elvárásaival, akik ott laknak a lelőhely közelében, mm, és hát mennyire egyeztethető ez össze a különböző politikákkal a helyszínen. És végül pedig ott van a gazdasági dimenzió, hogy mindent megtehetünk? és mindent reciklikálhatunk, tehát hulladékgazdálkodást, mindent lehet csinálni, csak a profit legyen biztosított. Na most az én megjegyzésem alaphangja az, hogy túl sok az általánosítás a geológiai hozzáférést illetően. Nem ez a legfontosabb, nem ez a leg meghatározóbb. A többi dimenzió is az én véleményem szerint jelentős, sőt jelentősebb is. És ez lenne a válaszom erre a kérdésre. Akkor ennyi, elég. Ö, abba is hagyom. Vagy a többi kérdésre is akar reagálni? Hát az északi sark, ezzel kapcsolatban nem tudok mit mondani. Ugye a kérdés az volt, hogy az Európai Unió vannak-e ambíciói, hogy mindezzel foglalkozon, ugye mezőgazdaság, stratégiai kérdések, az árak volatilitása, hogy akkor ezt egy komprehenzív politika keretében kell -e kezelni. Hát én egyetértek azzal, amit hangsúlyoztak, hogy ezek a dolgok azért különböznek egymástól természetüket illetően, hogy aztán most egy komplex politika keretében lehet ezekkel foglalkozni, hát itt különbözhetnek a vélemények. És akkor itt abba is hagyom. Akkor Büdikoffer kolléga kapja még egyszer a szót. Köszönöm szépen, akkor az összes előadó az intézném kérdéseimet. Először is Egert úrhoz egy kérdés. az Egyesült Államok eh, kereskedelmi képviselője, USTR, egy, a United Steelworkers egy petícióját eh, eh, nem nem támogatta, itt ugye a ritka földfémek miatt nyújtottak be kérvényt a United Steelworkers részéről. Nem tudom, hogy ez diplomáciai döntés volt-e, hogy nem kívánják támogatni ezt a petíciót azért, hogy elkerüljék a konfliktusokat a, a, egy VTO rendezési eljárás keretében, vagy pedig próbálják vagy Kína jelentőségét Hillary Clinton külügyminiszterrel szemben szeretnék megerősíteni, vagy mi ennek az oka. És aztán lenne két kérdésem még Dessa úrhoz, itt ugye nagyon sokat hallottunk az átláthatóságról, rengeteg átláthatósági kezdeményezésről beszéltünk, EITI-t említhetném, ez a bányászat területén, aztán Save vagy Pay nevezetű kezdeményezés, hát nagyon sok ilyen kezdeményezés van. Érdekes módon a Dot frank amerikai törvénykezés keretében is uh, volt erről szó, amikor is a pénzügyi piaci jogszabályokat vizsgálják felül, ott, célkitűzés volt az is, hogy átláthatóságot kell teremteni a kritikus jelentőségű nyersanyagok tekintetében, például a polgárháborús területekről származó nyersanyagok esetében a származást eh, nyilvánosságra kell hozni, átláthatóvá kell tenni. Ez vélemény szerint egy pozitív megközelítés, önök támogatnák-e ezt? És aztán még egy kérdés Egert úrhoz, a Dodd-Frank törvény kezés hogyan halad, mennyit tud erről. És aztán még egy kérdés a spekulációra vonatkozóan. Ugye utalt arra számú úr, hogy a spekulációk ellen úgy kívánnak fölépni, hogy próbálják a piaci pozíciókat korlátozni. Az amerikai eh, jogalkotás már tett erről, de hát nem igazán alkalmazzák a vonatkozó jogszabályt, és hát amit én így olvastam véleményeket ezzel kapcsolatban, azok mind abból indulnak, hogy ez nem igazán hatékony jogi eszköz. Tehát a kérdésem az, hogy ezen kívül milyen lépéseket kívánnak tenni francia oldalról. Aztán a francia elnökség a mezőgazdasági nyersanyagokkal történő spekulációval kíván eh, kiemeltes foglalkozni kérdés, hogy a, az ipari nyersanyagokkal kapcsolatos spekulációt miért nem emelték ennyire a figyelem homlok terébe, ezt el akarták kerülni, vagy olyan területre kívántak koncentrálni, amely Franciaország számára politikailag fontos, vagy miért foglalkoznak kiemelten a mezőgazdasági nyersanyagokkal, és nem látnak a lehetőséget arra, hogy, hogy a mezőgazdasági nyerségok kapcsolatos intézkedések egy részét ipari nyerségok tekintetében is alkalmazzák. És aztán Dessa úr, ugye itt az aszimetrikus információról beszéltünk, az exportáló és importáló országok között nem megfelelő a tájékozás, tájékoztatás mértéke. Ugye az európai politika számára verseny előnye járhatna, hogyha megpróbálják ezt az aszimetriát eh, megszüntetni, és megpróbálunk jó partnerként viselkedni az exportáló, a nyersanyagban gazdag országok számára. Talán ez is hozzászólhatnak. Köszönöm szépen. Akkor meg is kezdjük a válaszadást. Talán Dezza úr, nem, előbb Zelm úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. A spekulációt illetően a nyersanyagokkal kapcsolatban általában azt hiszem, hogy a g 20 francia elnöksége keretében az ipari és ásványi nyersanyagokkal is foglalkozhatunk munkálataink keretében a pénzügyi piacokon, hiszen ezt már beindítottuk, ezt elmondtam már egy korábbi kérdésre, a pénzügyi piac nem tesz valóban különbséget a különböző termékek, a nyersanyagok jellegek között, amikkel kapcsolatban a beruházók beruháznak, hogy beruházásaikat diversifikálják. Elkezdtük a munkákat a tanulmány csoport keretében is az árvolatilitás a következményeiről a nyersanyagok vonatkozásában. Itt sem teszünk meg különbséget az energetikai, a mezőgazdasági és az ásványi anyagok között. Nos, miért foglalkozunk inkább a mezőgazdasági termékekkel és az energetikai termékekkel. Nos, az energetikai termékek esetében egészen egyszerűen a korábbi munkák folytatásáról van szó, a G20-ak munkamódszere ez, és a mezőgazdasági termékek esetében pedig szintén a szőuli munkák alapjáról indulunk, tehát nem a semmiből, a korábbi G20-ak ülésén világosan kiemelkedett az a szendék, hogy legyen egy különleges struktúra arra vonatkozóan, hogy a nyers, az ásványi nyerségok kérdésével foglalkozzunk. A korlátozott vagy kevésbé korlátozott hatékonyságot illetően, ami a piaci pozíció korlátozását illeti. Nos, ez egy eszköz a sok között, abban az elben, ahogyan mi ezt előkívánjuk mozdítani, ott arról van szó, hogy egy csomag megközelítést alkalmazunk. Ugyanaz a megközelítésünk egyébként a az irányelvek, az európai irányelvek felülvizsgálatára vonatkozóan is, amelyek idevágnak. Természetesen önmagában a piaci pozíció korlátozása nem elegendő, illetve nem szolgál semmire, hiszen vannak olyan területek, amelyek nem tartoznak a szabályozók hatás, hat, körébe. Éppen ezért arra van szükség, hogy egyenként megvizsgáljuk a műveleteket, hogy megismerjük az összes szabályozó intézkedés hatékonyságát. Egyébként a koordinációban is nagyon hiszünk, ami a fizikai és pénzügyi szabályozókat illeti, bármilyen is legyen a bizonyosság a pénzügyi piaci ö, beavatkozásokat, illetően mindenféleképpen elemzésre van szükség a pénzügyi szabályozók, illetve a fizikai piac szabályozói között, hogy egy sokkal teljesebb képet tudjunk alkotni arról, hogy melyek a legalkalmasabb eszközök, amelyekkel reagálni tudunk az adott helyzetekre. De önmagában a piaci pozíció korlátozása a jellegi helyzetben valóban meglehetősen csekély hatást eredményeznek. Köszönöm. Köszönöm szépen Szám úrnak. Most pedig Dessa úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnökő. Először az átláthatóság a kapcsolatos kérdéssel válaszolnék. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontossággal bír. 2004 óta emelkednek ugye az árak a nyersanyagpiacokon, és a volatilitás, az áringadozás továbbra is nagyon sok problémát okoz. és az innen származó nyerességek különösen szükségesé teszik az átláthatóságot ezen a piacon. Mind az exportál, mind pedig az importáló országok oldalára nagyon fontos az átláthatóság. Ahogy az egyik oxfordi professzor kollégám szereti mondani, az átláthatóság az, ahol minden országnak el kell kezdenie amivel minden országnak kezdenie kell a nyersanyag stratégia kidolgozását. Párizsban márciusban kerül a negyedik konferenciájára a bányászati kitermelő iparágaknak, és ugye a végrehajtási jogszabályok már bevezetésre kerültek, de egyelőre még nagyon frusztráltak a résztvevők, különösen a civil szervezetekkel, ugyan a párbeszéd kiváló volt, de nagyon eredményt még nem láthattunk. Még nem látjuk, hogy az átláthatóság hogyan segíteni a megfelelő megállapodások aláírását, hogyan javítják az átláthatósági intézmények az életünket, az nyersanyag export és import területén milyen segítséget nyújt az állatosság, ezt még nem látjuk. És mindesetre ezt ki kell bővítenünk számos más területre is ezt az átlatosságot. Két fontos kérdés, ugye az egyik az, hogy a kormányzatok milyen adóbevételekkel rendelkeznek a nyersanyag piacokról, vagy a kereskedelem tekintetében. A másik kérdés pedig az, hogy mit tesznek ezzel a pénzzel, ezekkel a bevételekkel, mire fordítják, milyen költségvetési eh, mechanizmusok lépnek itt működésbe annak érdekében, hogy jól kerüljön elköltésre ez a pénz. Természetesen a lakosság ismerni szeretné a nemzetközi megállapodásoknak a feltételeit, hogy valóban igazságosak, méltányosak-e, minden szükséges tartalmaznak-e. Én szeretnék most a parlamenti képviselőköz fordulni, és arra kérném őket, hogy, hogy, hogy segítsék azt, hogy az átláthatóság növekedjen és javuljon az exportáló országokban, és úgy gondolom, hogy önök és segítették az együttműködést a nyersanyagban gazdag országok parlamentjével. Az átláthatóság nyilván nem elegendő, hogyha nincs társadalmi elszámoltathatóság. Hogyha a lakosság nem tett fel a kérdést a kormányának, hogy, hogy miért és hogyan költik el a pénzt, és miért nem javítanak az eljárásaikon. Nagyon fontos, és az Európai Parlament valóban aktívabb szerepet is játszhatna ezen a téren. A partner intézményekkel segíthetnék ezt a helyzetet, és kiváló javaslatnak tartom azt, hogy partnerséget építsünk az Európai Unió és nyerségben gazdag országok között, hogy megpróbáljuk áthidalni ezt az információs asszimetriát, amely az importáros exportáló országok között jelenleg fennáll a befektetők, sem lennek ezek elég tájékoztatással, és hát az európai országoknak nagy hagyományaik vannak, és úgy gondolom, hogy hasznosíthatnánk az ez téren szerzett tapasztalatokat és ismereteket, hogy az együttműködés, a partnerség az érintett nyersanyagban gazdag országokkal javuljon, az információs aszimetria felszámolása kulcsfontossága a probléma megoldásához, mert korábban is beszéltünk arról, hogy ugye itt illegális cselekményekre sor kerül, a természeti erőforrások felhasználása terén nagyon sok a korrupció, az illegális tevékenység, tehát egyenlő feltételeket és átláthatóságot kell teremteni. Ezek nagyon fontos lépések ahhoz, hogy eredményt érjünk el. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen, Eger professzor úr, öné a szó. Bütikofer úr két kérdést intézett hozzám, röviden kívánnék ezekre válaszolni. Először is az Obama kormányzat vezette vizsgálattal kapcsolatban, ugye itt a kereskedelmi eljárásokkal kapcsolatos kínai lépésekről volt szó. Nem vagyok igazán szakértője a kereskedelmi kérdéseknek, én egy általános véleményemet tudom megosztani önökkel. Nem tudom, hogy mi lesz a vizsgálat eredménye, és hogy az jelenlegi kormányzat a WTO felé lépéseket fog el tenni. Egyelőre ez még bizonytalan, hogy ott eljárás kíván indítani az Egyesült Államok kormánya. De esetleg mindez attól függ, hogy hogy a két alapvető kérdést, amely emögött áll, milyen fontosnak érték. Ugye a kínai oldalról azt az is hallhattuk, hogy az exportot azért korlátozzák, mert szeretnék a, a kínai bányászat, kínai kitermelési ágazat környezetbarátabbá tételét eh, fokozni ugye tudják, hogy nem ugyanazok a kritériumok és feltételek, mint máshol, és úgy gondolom, hogy a környezetvédelem fokozása természetesen nem jelenti azt, hogy ezzel bármiféle szabályt megszegnének, de ugyanakkor a United Steelworkers ugye úgy érvelt a petíciójában, hogy, hogy a energia tiszta technológiák miatt ne korlátozzák a ritka földfémeket. Úgy tűnik, hogy leginkább ez a része a dolognak a fő motiváció, épp leginkább ezért korlátozzák az exportokat a saját energiatiszta technológiák kifejlesztésének érdekében. De Frank törvény talán nem mindenki ismeri, ez egy nagyon kis részletét kép, részét képezi a pénzügyi jogszabályok felvizsgálatának. Itt ugye a kényes nyersanyagokra vonatkozó területről beszélünk, és itt a törvény arra kötelezi a termelőket és az importálókat, hogy igazolják, hogy nem polgárháborús területekről származik az adott nyersanyag, például a tantál, nem Kongó polgárháborús területéről származik, és számos ilyen közép- és dél-afrikai afrikai országot említhetnék, ahonnan nyersanyagot importálnak az amerikai vállalatok. Az amerikai vállalatok igyekszenek betartani, igyekeznek betartani ezeket az új jogszabályokat, de nekem az a benyomásom, hogy a valódi betartatása ezeknek a szabályoknak azért is nem valósul meg, mert az olyan vállalatok, mint az Apple, vagy a Microsoft, vagy más végterméket előállító vállalatok mindenképpen kénytelenek ilyen nyersanyaghoz hozzájutni, és ez mindez úgy történik, hogy elválasztják a végső termékek előállítóját a kitermelő vállalattal, tehát az Apple és a Microsoft nem is tudja, hogy kitermeli ki az adott nyersanyagokat, vagy hol, amelyeket ők aztán a, a gépeikhez felhasználnak. Köszönöm szépen. Aztán még egy rövid megjegyzés. Egy rövid kérdés. Panajatov kolléga részére. Köszönöm szépen, elnök úr. Budikofer úr, elnök úr. A kedves előadók ma azt demonstrálták, nem csak azt, hogy egyetértenek, hanem a, az ellátás kérdésében, hanem megoldásokat is felvázoltak. Nagyon jó példákat láttunk a nemzetközi együttműködésre, hogyan lehet ezeket a problémákat megoldani. Miért is nevezzem ezt problémának? Én több mint 30 évig ásvány technológiával foglalkoztam, és a mi országunk képviseli Európát a, a kongresszuson, a Nemzetközi Erőforrás kongresszuson. Igen, itt vannak a nyersanyagok, erőforrások, de hát mennyibe kerül Európának ennek a biztosítása az ipar számára? Hadd mondjak egy sokkal gyakorlati összefüggést. Mit tehetünk, hogy ezt a 100-120 milliárd eurót megtakarítsuk, amit fizetünk, nagyon sok ország, hogy biztosítsa a, a, az ipar működését. A nyersanyagok mennyire elérhetők Európában. Ugye a bánya, bányászat gazdasági okokból fogva leépült, alacsonyak voltak az árak a 90-es években, és össze is omlott nagyon sok esetben a bányaipar. Jelenleg nagyon magasak az árak, tízezer dollár, és nagyon sok időt vesz igénybe a bányaipar számára, hogy újra kiépüljön. Nagyon sok a hulladék a fémfeldolgozás során, nagyon sok hulladék keletkezik. És ez nagyon sok eset, nagyon sok fém, réz, arany esetében van így. Hogyan lehet feldolgozni ezeket a, a hulladékokat, maradványokat? Erre új módszertanra, új technológiára van szükség és itt egymástól tanulhatunk, az Egyesült Államoknak nagyon sok tapasztalata van abban, és hát a világbank is ő, tehetne befektetéseket ezekbe a technológiákba, hogy hogyan lehet ezeket megvalósítani. Én jártam majdnem minden nyersanyagokban gazdag országban, és ezt biztosítják az új technológiákért cserébe, az energiahatékonyságot, feldolgozást biztosító technológiákban. Ez például az üvegházhatás üvegházi gázokat kibocsátó technológiákat leválthatná. A fémek mennyire reciklikálhatók? Hát ad infinitum. Nem használják ezeket a lehetőségeket, hanem inkább a, a fogyasztást növelik, és ez új problémákat eredményez. Tehát a megfelelő megoldást kell megtalálni, amely a hosszú távú ellátást biztosítja stratégiai nyersanyagokkal, nem csak az Egyesült Államokban, hanem nem csak Európában, hanem az Egyesült Államokban és a többi ország számára is. Úgyhogy köszönöm szépen a vitát azt gondolom, hogy ez egy nagyon gyümölcsöző és nagyon, nagyon hatékony vita volt a jobb jövő szempontjából. Köszönöm. Igen, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, akik még kitartottak, köszönöm szépen a szakértőknek a munkáját, köszönöm, hogy eljöttek, és hát mindenek előtt azt, hogy ilyen okos érvekkel segítettek nekünk, és hát még inkább feltárták a problémát számunkra. A meghallgatásokban az a jó, hogy nem csak azt halljuk, amit az ember már eleve tudott, hogy azt megerősíti, hanem az ember még nyugtalanabb lesz. Még több kérdés merül fel benne a végén. Köszönöm. Azt hiszem, hogy rendkívül érdekes órákat töltöttünk együtt. Ma nagyon jó szakértőket hívtunk meg, ezt köszönöm. Köszönöm Bütikófer úrnak is a munkáját, nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy ez ilyen sikeres rendezvény lett. Nehéz munka előtt állunk de azt hiszem, hogy ma délelőtt egy kicsit sikerült előrelépnünk, ezt köszönöm, és akkor a délelőtti ülést bezárom, délután folytatjuk. Köszönöm.